Yeah. Excuse me, I cannot start because there are some members, but not the... Nem a, nem a kép... Nincs itt minden képviselő, ha jól látom. And we cannot change the draft, that's a problem. A tervezetet nem lehet megváltoztatni. Hát akkor legfeljebb csak szavazunk. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich heute Morgen begrüßen zu einer weiteren Sitzung. Megnyitom akkor bizottsági ülésünket, és el szeretném mondani, hogy a napirenden néhány módosítást kellett eszközölnünk. Először is a négyes pontot, Bütikófer úr jelentését nem kell megvitatnunk, egyből szavazhatunk róla. Tehát ez így ilyen módon kiesik. A tízes pont pedig a dolgok internetje ugyancsak elmarad, mert nincs jelen a téma előadója. Ezen nem tudunk változtatni. Jó lenne, hogyha megjelennének az előadók, hogyha az ő témájuk van soron, de hát az a helyzet. 12-es ponttal kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy erről sem kell eszmét cserélnünk, de szavazni lehet róla. A jelentés szerzője azt mondta, hogy minden módosítóval egyetért, ezekkel nincs gond, tehát lehet szavazni. Ha más, más nem kíván, akkor ezzel a napi rendet módosítottan elfogadottnak tekintem, és rátérek a hármas napi rendi pontra, a kettesre nyilván először még, csak nincs mit mondanom, és ezért mondom, hogy a hármas következik. A földgázellátás biztonsága, erről a témáról már sokszor beszéltünk, ma a módosító javaslatokról kell elsősorban vitáznunk. Nagyon sok módosító született, sok munka eredményeképpen. Vidal Quadras úr a téma előadója, ezért ő fogja megkapni a szót, hogy értékelje a módosítókat általában, utána pedig részletesen. Tíz órakor szavazás lesz mindenképpen, tehát legyen mindenkinek a szavazókártyája. Vidal Quadras úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet kell mondanom az összes kollégának itt a szakbizottságban, hiszen nagyon sokat segítettek, sokat dolgoztak ők is ezen anyaggal kapcsolatban. Ez látható abban is, hogy körülbelül 500 módosítás érkezett, úgyhogy valóban nagyon komoly érdeklődést keltett fel ez a téma. Most azt gondoltam, hogy elősz, első Először beszéljünk a módosításokról. Általánosságban elmondható, hogy nagyjából egybehangzó a módosítások alapgondolata iránya. Az a benyomásom tehát, hogy a kompromisszumos módosítások kidolgozása nem lesz majd nehéz. Jó úton haladunk. Nagy számú tehát a módosítás. Azt gondolom, hogy két külön csoportba lehet osztani a módosítást. Az egyik csoportnak az a célja, hogy szeretnék javítani ugyan a ö, szöveget, de a komoly változások nem olvashatók bennük. A másik csoportban pedig olyan módosítások vannak, amelyek sokkal alaposabban megkívánják változtatni a szöveget. Az első csoportba tartozó módosításoknál, tehát amelyek nem kívánnak radikális változtatást kieszközölni. Nos, ezekkel kapcsolatban a következőt mondhatom. Vannak olyan módosítások, amelyek a piac szerepét hangsúlyozzák, tehát hogy a piacnak milyen szerepe van a válság megelőzésében. Más módosítások a gáz koordinációs csoport szerepét hangsúlyozzák nagyobb tájékoztatásra, hívják fel a figyelmet, ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban sincs gond. Aztán van még egy csoportja a módosításoknak, vagy alcsoportja a módosításoknak, az új infrastruktúrákba való befektetéssel foglalkoznak ezek, tehát azt szeretnék elérni ezek a módosítások, hogy, a, hogy egyenlő mértékben részesüljenek ezen befektetések hasznaiból, hasznából a különböző érdekelt felek. Aztán a befektetéseknél sokan hangsúlyozzák a hangsúlyozzák tehát ezt az egyenlőséget, itt nem lesz gond. Vannak olyan be- módosítások, amelyek bizonyos záradékokra hívják fel a figyelmet a ö, ellátókkal kötött szerződésekben. Ezekkel sincs semmi különösebb gond, itt is azt hiszem elérhető a megoldás. Aztán vannak olyan módosítások is, amelyek arról szólnak, hogy összekapcsolásokra, összekötetésekre van szükség, annak érdekében, hogy olyan területeket kössünk össze, amelyek jelenleg energetikai szempontból szigetnek, vagy elszigeteltnek számítanak. Ez sem lesz komoly gond. Ez jellemző tehát a módosítások első nagy csoportjára. Persze vannak olyanok is, amelyek a energiahatékonysággal foglalkoznak, vagy a megújuló energiaforrásokkal, ezek inkább egy oldalágat jelentenek nincsenek itt különösebb ellentétek, vagy nem lehetnek, nem lehet szó különösebb ellen, ellentétekről. Aztán ott van a második nagy csoportja a módosításoknak, amelyek komolyabb változásokat kérnek számon. A öm, védett vásárló vagy védett kliens, védett fogyasztó fogalma, Nos, vannak olyan módosítások, amelyek azt kérik számon, hogy legyen európai szintű definíciója a védett fogyasztónak. Nos, teljesen legitim kérés ez, és én azt javaslom, hogy európai szinten a definíció kizárólag a háztartásokra vonatkozzon. Egész Európára gondolok. Az összes lakossági fogyasztó ilyen védett fogyasztónak kéne, hogy számítson. Ez lenne az a javaslatom. Ha egy tagállamnak megfelelő kapacitása van arra, hogy egyéb fogyasztókat is ellásson, akkor tegye ezt meg, azzal a feltétellel, hogy a szolidaritási kötelezettségét nem sodorja veszélybe szomszédos államokkal. Tehát, hogyha a szomszédos tagállamok felé meg tudja oldani ellátási kötelezettségét, akkor természetesen másokat is elláthat földgázzal. Aztán a kockázatelemzéssel is foglalkoznak módosítások, a preventív tervekkel is. Szintén ide tartoznak ezek is. Ezzel sincs komolyabb gond. Plusz konkrét kritériumok megfogalmazása is tárgya volt néhány módosításnak, így például Svoboda úr is nyújtott be egy ilyen témájú módosítást, azzal kapcsolatban, hogy ezek a plusz védett fogyasztók kik legyenek, hát általában közszolgálati fogyasztókról van szó, ez is elfogadható. Aztán az e N-1 szabály meg, megváltoztatása, kockázat elemzés, avagy hatástanulmány alapján. Ez egy nagyon drasztikus változás a szabályzás logikájában, vagy a ö, rendelet logikája szerint. Az N-1 szabály ugyanis kötelező érvényű norma vagy szabvány. Az a lényeg, hogy olyan úgy állapodjunk meg, hogy az technikailag, szakmailag tartható legyen, illetve hogy regionális szinten is megfeleljen ez a követelményeknek. Fontos az is, hogy a különböző tagállamok között hasonló hatása vagy eredménye legyen. Ezért azt mondom én is, hogy az N-1 szabályt elemezzük, hatástanulmányjal, kockázatelemzéssel vizsgáljuk, és elképzelhető ennek a megváltoztatása, természetesen a nemzeti specifikumok figyelembevételével, az N-1 szabály nincs kőbevésbe, vésve, úgyhogy Szerintem úgy lehet megváltoztatni ezt, hogy némileg rugalmasabb legyen a szabály, hiszen heterogén Európában a földgázpiac. Néhány kolléga azt javasolja, hogy csökkentsük ezt a, ennek a szabványnak a, je, a jellegét, a kötelező jellegét, ez szerintem talán túlzás lenne. Szerintem a két nézet között félúton meg lehet találni a középutat. A tanács, a tanácsban már kialakítottak egy álláspontot, mely szerint az N-1 szabály kötelező érvényű. Tehát a tanács ebben már megállapodott. Hogyha a tanács azt mondja, hogy N-1, akkor mi meg, és mi ezt meg akarjuk változtatni, akkor nyilván úgy értékelik majd, hogy borsot törünk az orruk alá. De azért szerintem be lehet venni ezen elemeket, ezen heterogénségre utaló elemeket, amit mondtam. Aztán a sürgősség vagy a válság kritériumaival is foglalkoznak bizonyos módosítások. 10%, 20% ilyen számok olvashatók, ki a, ez, ez is fölmerült, mint kérdés, vajon ki az illetékes hatóság, földrajzi megoszlás, régiók, időszakok, napszakok, tehát nagyon sokféle kritérium alapján lehet ezt vizsgálni, a kollégák más és más szempontból vizsgálták ezt a kérdést. Szerintem mindegyik felvetés érdekes, és mindegyik reális helyzetekről, helyzeteket vet fel. Én azt gondolom, hogy nem kell szükségtelenül lecsökkenteni annak a lehetőségét, hogy közösségi öm, hogy közösségi vészhelyzet alakuljon ki elképzelhető a regionális vészhelyzet, vagy egy tagállamra jellemző vészhelyzet, de kérem, hogy ne zárjuk ki azt, hogy legyen egy ilyen közösségi vészhelyzet is. Ezt meg kell tartanunk. Hogyha egy teljes listát készítünk arról, hogy milyen típusú vészhelyzetek elképzelhetők, tehát hogy egy konkrét helyzet alakul ki egy konkrét országban, akkor kizárjuk azt, hogy az Európai Bizottság közösségi vészhelyzetet jelentsen be. Pedig én úgy vélem, hogy a közösségi vészhelyzet léte, vagy ténye mindenképpen jót tesz azoknak az országoknak, akik a legnagyobb bajban vannak, akiket a legjobban sújt ez a vészhelyzet. Ez egy vitás pont. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban kompromisszumot fogok majd tudni beterjeszteni, melynek lényege az lenne, hogyha egy vagy több tagállam komoly válsághelyzetbe kerül, és ez a válság az országoknak csak egyet, egy kis csoportjára érvényes vagy jellemző, akkor ezeket az, ezt az országot, vagy ezeket az országokat meg kell védeni. Tehát az unió többi része szolidárisan kell, hogy föllépjen. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy a mi szakbizottságunk titkársága mindenkinek elküldött egy új szöveget, amit a tanácstól kaptunk. Ennek a témája a regionális együttműködés. Ez új függelék. Az olvasható benne, hogy az Európai Unió mely régióiban kell regionális együttműködési keretet kialakítani gázellátás szempontjából. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a regionális dimenziót hangsúlyozzuk ebben a szövegben, a tervezetben. Ennek az lenne a lényege, hogyha ellátási válság vagy vészhelyzet alakul ki, akkor azt regionális szinten is gyorsan meg lehessen oldani. Ami pedig a közösségi vészhelyzet kérdését illeti, nos, ezt szerintem kizárólag regionális szempontból, regionális indítatással lehet megoldani. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! A tanács szövege késve érkezett hozzánk, már nem igazán van idő a módosítások beterjesztésére. Így aztán végül is egyszerűbb ezt vitára bocsátani, és aztán szavazásra. Szerintem az lenne az ideális megoldás, hogyha az árnyék jelentéstevőkkel kidolgozzunk egy, egy kompromisszumos megoldást, aztán itt a szakbizottságban szavazunk róla, hogyha ez így megfelel a koordinátoroknak, a frakcióknak. természetesen bármely képviselő elküldheti ötleteit, gondolatait ezen szöveggel kapcsolatban. Aztán van egy másik csoportja a módosításoknak, mármint alcsoportja, ezek is a válsággal foglalkoznak, és az a gondolat olvasható bennük, hogy az Európai Bizottság avatkozom bele közvet, közvetlenül a piacba, a piacon avatkozom be, hogyha nincs megelégedve a tagállamok fellépésével. Hát politikai szempontból ez elképzelhető, érdekes lenni meghallg- érdekes lenne meghallgatni a bizottság véleményét, hiszen ő végül is az érdekelt fél. Én mindig is azt szorgalmaztam, hogy a bizottság legyen képes arra, hogy ellenőrizze és biztosítsa, hogy működik a rendszer. Tehát nyilván itt is határokat kell szabni. A tagállamok nyilván nem fogadnák el azt, hogy a bizottságnak legyen abszolút hatalma, teljhatalma ebben a kérdésben. Ez is nyilván legitim érv. Egyes tagállamok azt kérik, hogy a belső piacot jobban figyelje, monitorozza, ellenőrizze a bizottság a földgáz szabad áramlását, vagy a gyors vészhelyzet kialakító, vagy vészhelyzet jelző rendszer kialakítását. Aztán vannak olyan módosítások, amelyek azt kérik, hogy a hogy Pöttinger úr, tehát az energetikai biztos, és Eston asszony között legyen szorosabb az együttműködés. No, szerintem ezzel is vigyázni kell, mert, mert szorosnak kell ugyan ennek az együttműködésnek lenni, de ugyanakkor kiegyensúlyozottnak is. Szerintem az afedbeli kollégák talán kicsit túlbecsülik a túlbecsülik a fő megbízott hatalmát energetikai válságok esetén. Nyilván együtt kell működnie az energetikai biztosnak és a fő megbízottnak, de lényeg, hogy ez az, egy, ez az együttműködés kiegyensúlyozott legyen. Aztán az utolsó dolog, elnök úr, több képviselő azzal állt elő, azzal az elgondolással, hogy az illetékes hatóság legyen a nemzeti szabályozó. Szerintem a tanács ezt nem fogja majd elfogadni. Szerintem a végleges változatban legalább annyinak benne kéne lennie, hogyha nem a szabályzó az illetékes hatóság, mondjuk a kormány, akkor a szabályozó hatóságnak és a kormánynak szorosan együtt kell működni. Tehát ez szerintem a minimum, amit bele kell venni a szövegbe. Megint meg kell nézni azt, hogy hogy lehet ezt az együttműködést kiegyensúlyozottá tenni. Dióhéjban így foglalnám össze ezt az 500 módosítást tartalmi szempontból. Ennyit mondhatnék el erről. Nos, mostantól az árnyék jelentéstevőkkel együttműködve, és a koordinátorok jóváhagyásával a kompromisszumokra fogunk koncentrálni, tehát megpróbálunk kompromisszumos módosításokat kidolgozni. Szerintem jók ennek a feltételei, és minden témában, ahol, amit említettem, lehetőség van a kompromisszum kialakítására. Természetesen konstruktív szellemmel fogunk dolgozni. Nagyon komolyak az elvárások ezen rendelettel kapcsolatban. az érintett ágazatban, az európai társadalomban általában nagyon komolyan odafigyelnek erre. Az elmúlt hetekben láthattuk ezt a sajtóban is. A rendelethez tehát nagyon komoly reményeket fűznek, és azt kérek, arra kérek mindenkit, hogy ne okozzunk csalódást ezen embereknek. Köszönöm szépen előbb. Köszönjük szépen. Kolléga úr, a részletes beszámolót a módosítókról. Fél óránk van a vitára, mert utána szavaznunk kell. Hatan jelentkeztek eddig szóra, heten. Akkor ennyi. Lezárom a a felszorulók listáját, mert utána még a bizottságot is meg akarjuk hallgatni. Szvoboda úr kért elsőként szót. Köszönöm, elnök úr. Vidal Kvadrasz kollégának, ha figyel, és nem zavarják, akkor meg szeretném köszönni ezt a hatalmas munkát, és az, hogy most a spanyol, spanyol elnökség alatt kell ezt a dossziét vinni, ez neki egy kényes feladat lesz, de remélem, hogy ennek ellenére sikeres lesz. Néhány vitás pontra korlátoznám a mondókámat, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. El, először is, ami a védett területeket illeti, hozzá kéne fűzni azt, hogy a szolidaritás szellemével ez nem ellentmondatos. A mínusz egy Ugye a kapcsolatban a frakcióban többféle módosító született, nem egyeztettünk minden módosítót, de egyetértek Vidal Kvarátus úrral abban, hogy maradjon ez ennyiben, ha a nemzeti hatóságok részéről egyfajta flexibilitás garantálható, mert ha most túl konkrét indikátorok megfogalmazásába bocsátkozunk, akkor az, az úgyis majd meghaladódik, tehát egyelőre ne kössük le magunkat. Ami a válság hatásait illeti, az alaphelyzet az, hogy ez a új szöveg reményünk szerint nem kerül alkalmazásra soha, de ha mégis lenne válságos helyzet, akkor valóban a bizottságnak meg kell adni a mozgásteret. Ami a regionális együttműködést illeti, szerintem a világvadász uralta javasolt módszer jó, de az országok listáján Szlovákia nem szerepel, pedig Szlovákia különösen szenvedett legutóbb is. Nem értem, hogy Szlovákia miért nem csatlakozik regionális szövetséghez. Magyarország itt van, Csehország itt van, Szlovákia nincs, nem értem miért. Ami a beavatkozási lehetőségeit illeti a bizottságnak, ha a kereteket világosan lefektetjük és kimondjuk, hogy a bizottság akkor avatkozhat be, hogyha a piac és a tagállami intézkedések sem működnek már, akkor ez egy világos sorrend, tehát működjön a piac, működjenek a nemzeti hatóságok, és aztán jöhet a bizottság. A részletekről lehet persze vitatkozni, de a prioritások ezen sorrendje szerintem megfelelő ami Ashton asszony és Oettinger úr együttműködését illeti válsághelyzetek esetén, ez is egy pragmatikus kérdés, ezt is érdemes előre tisztázni, de nem látom azt, hogy a két biztos egymással konkurálna, képesek kell, hogy legyenek, és lesznek is rá, hogy ilyen esetben energiapolitikai intézkedéseket hozzanak együttes erővel, a tagállamokkal is koordinálva, esetleg a külfölddel is koordinálva. Nyilván kettőjüknek együtt kell működniük, de ez működni fog. Alapvetően jónak tartom a szöveget, sok olyan kompromisszumra is lehetőséget adnak a módosítók, amelyek meggyorsítanák a folyamatokat. Reméljük, hogy minél hamarabb a tanács is elfogadja majd a szövegünket, minél hamarabb fogadjuk el a saját változatunkat, annál hamarabb oldódhatnak meg az intézményes problémák is. Simánszki úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, csatlakozom az előttem szólókhoz, és főleg Vidal Kadresz úrhoz. Az ő kiváló munkája most olyan alapot teremtett számunkra, amelyen kompromisszumokat fogalmazhatunk meg, de legyen, lehessen most egy politikai megjegyzés sem is. Ez a rendelet abból a szempontból fontos, hogy megvalósul-e végre a Lisszaboni szerződésben lefektetett energiaszolidaritás elve teljes mértékben. Vagy pedig a szavak szintjén maradunk megint. Nagy a tét, ha olyan eszközt akarunk, amely hatékonyan befolyásolni képes az energiaellátás biztonságát az Európai Unióban, akkor garantálnunk kell, hogy az Európai Bizottság szerepe világosan definiált legyen, különösen olyan helyzetekben, ahol a piaci eszközök már nem hatékonyak. Nagy tisztelettel adózom a tavalyi gázellátási munkacsoport munkájának, de el kell mondanom, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor a piaci eszközök nem elegendőek. A válságra fel kell készülni, válságkezelési intézkedéseket kell hozni, és a tagállamok ellátását a 10%-os szint fölött kell biztosítani. A 20%-os csökkenés még soha nem történt az Európai Unióban, tehát a 10%-os kiesésre kell felkészülni, és ráadásul nem definiáltuk még előképpen a védett felhasználó, védett fogyasztó fogalmát, erről még vitázni kéne. Nem lehet így garantálni a gázáramlást, infrastruktúrára is szükség van, több egymáshoz való kapcsolódásra, és a bilaterális egyezmények megerősítésére, a költségek közös viselésére és a kompenzációs mechanizmusok kialakítására. És nyilvánvaló, hogy mindezen beruházások nagy részét valószínűleg EU forrásból kell majd elvégezni, de olyan módosítókat nem tudunk elfogadni, amelyek megkönnyítenék a beruházások vonatkozó szabályok alkalmazását, tehát alásnák azokat. Az Erős Volski úr beszélt már erről többször. Ez végképp nem csak kereskedelmi kérdés. Eston asszonynal való együttműködés a bizottságnak, illetve a biztosnak nagyon fontos kérdés. Ha ez megvalósul, akkor nagy lépés léptünk előre az energiaellátás biztonsága szempontjából. Ez a tagállamoknak és a polgároknak is jobb lesz, és a polgárok is érzékelni fogják, hogy végre valami megváltozott. Ha ez nem működne, azonban akkor minden munka fölösleges volt ezen a területen. Tehát lesznek módosítóim ezzel kapcsolatban. Köszönöm Vidák Vadász úrnak a kiváló együttműködést a sedókkal. Uh, Köszönöm. Alejo, azt gondolom, hogy nagyon jó elemzést uh, készítettél, és most pedig a szavazásra kell majd áttérnünk, ez nagyon fontos. Fontos, hogy uh, ne csak a filozófia legyen jó olyan szempontból, hogy anticipálnunk kell a válságokat, és sokat kell találnunk, hanem a belső piac és a biztonság közötti egyensúly megteremtése is nagyon fontos. Nemzeti, regionális szinten való együttműködés, de azt gondolom, hogy ez az elképzelés jó alapot nyújt a további egyezkedésekhez. Kollégák, amikor szavazunk, akkor stratégiai megfontolások kell, hogy vezéreljenek bennünket. Én benyújtottam módosító indítványokat, amelyek a visszafordított gázáramlatokra vonatkoznak. Ezeket el lehet írni, és egy másik ügy, amely szintén fontos, nagyon fontos, hogy a szabályozó ügynökségeket minél több hatalommal ruházzuk fel. Én kockázatot látok abban, hogyha a szabályozó ügynökségek nem a vezetői hűlésben ülnek, akkor nemzeti szinten két egymással versengő intézmény alakulhat ki, és ez aláshatja a belső piacot és a versenyhelyzetet. Éppen ezért fontos, hogy olyan ügynökségeink legyenek, amelyek megfelelő kompetenciával rendelkeznek, fontos növelni az átláthatóságot a lehető legnagyobb mértékben. A további kulcsfontosságú kérdés a védett ügyfelek minimális körre való szorítása. Van Nisztelrúj foglalkozott ezzel, és azt gondolom, hogy az ő elképzeléseit a továbbiakban is követnünk kell. Nem gondolom azt, hogy az Európai Unió költségvetése segíteni fog bennünket abban, hogy megoldjuk a gázberuházások problémáját. Kollégák, azt gondolom, hogy nem fogunk milliárdokkal rendelkezni az európai költségvetésben. Ezzel az irányelvel egy olyan szabályozási rendszert kell kialakítanunk, amely kötelezi a résztvevőket arra, hogy anticipáló lépéseket tegyenek, annak érdekében, hogy a gázellátás biztonsága garantált le- lehessen. Se a, a Ruhrgáz, sem a Suez, eh, senki sem szegény ezek körül, nekik igen sok pénzük van, biztosítanunk kell azt, hogy ez a pénz a megfelelő beruházásokra fordítódjék. Éppen ezért van szükségünk a szabályozásokra, és nem kell itt télapót játszanunk. Az Európai Unió költségvetéséből szigorú szabályozásokra van szükségünk. Két kérdésem van. A bizottsághoz az első, a regionális eh, kérdés Félek továbbra is attól, hogyha nem vagyunk óvatosak, akkor ugyan regionális szintre helyezhetjük mindezt, de kevesebb kötelezettségvállalást rögzítünk. A bizottság, illetve a tanács szövegében biztosak-e abban, hogy a hézegokat kiküszöbölték, azért, hogy ez ne fordulhasson elő. Az utolsó kérdés pedig egy olyan ügy, amely egy picit bosszant, azzal kapcsolatban, ami Lengyelországban történt, hat napig azt prédikáljuk, hogy versenyhelyzetre van szükség, és a hetedik napon pedig egy olyan szerződést hoznak tető alá, mely kivel mással, mint a Gazprommal köttetik. Tehát egy verseny ellenes magatartást tanúsítanak, és hogyha ezt fogjuk látni, kedves bizottság, a területes biztonság eh, mottója alatt, akkor ezzel találjuk a belső piacot. A bizottság mit tervez tenni annak érdekében, hogy az ilyen ügyeknek elejét vegyük? Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm. Baleán kolléganő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Vidal Quadrász kolléga nagyon értékes munkáját egy ilyen nehéz témában. Szeretnék néhány szempontra kitérni. Az N-1 az első. Az elején az a véleményem alakult ki, hogy ezt eh, inkább eh, jelzésértékölemként kezeljük, és aggódtunk amiatt, hogy ez eltorzíthatja a helyzetet, és félrevezető lehet, hiszen nagy teret ad a különböző értelmezéseknek. Én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez az eszköz nem tökéletes, de legalább minimális küszöböt tud rögzíteni, és megpróbáljuk a tanács irányelvét javítani. Természetesen ennek az eszköznek a gyakorlatba ültetésével óvatosan kell eljárnunk, és a speciális szempontokra tekintettel kell lennünk. A e, bizottságnak kibővített kompetenciái vannak az eljárás bizonyos szakaszaiban. Én nem támogatom az erős centralizált bizottságot, de értem, hogy a jó e, együttműködés koordinálásában és a sürgősségi tervek kidolgozásában kulcs szerepet játszik a bizottság, de a bizottság szerepét úgy kell tekinteni, véleményem szerint, mint egy hozzáadott értéket a tervek javítására, de nem kell még jobban erősíteni. Mind a preventív szakaszban, mind pedig a sürgősségi vésztervek kidolgozásában azt gondolom, hogy a bizottságnak ez a szerepe. A regionális együttműködés tekintetében azt gondolom, hogy a tanács javaslata nagyon érdekes, és a négyes függeléket természetesen meg kell fo- fontolni. A regionális együttműködés nagyon fontos, amikor az energiállátás biztonságáról beszélünk, akkor a regionális specifikumokra is tekintettel kell lenni. Nagyon fontos a gáz ellátási útvonalak pontosítása. A folyékony természetes gáz felhasználásának, illetve felhasználási lehetőségeinek kidolgozására is figyelmet kell szánni. És Létre kell hozni minimális számú hatóságokat, amelyek kompetensek ebben a témában, és fontosnak tartom, hogy megfelelő megoldást találjunk. A szabályozást nem szabad azonban olyan szigorúvá tenni, hogy a tagországok ne tudjanak élni az eszközzel, és nem tudják mondjuk 1% hiány teljesíteni az adott küszöböt. Meg kell próbálni egy olyan megoldást találni, amely széleskörű rugalmasságot, de ugyanakkor szolidaritást is teremthet. Várom az együttműködést, köszönöm. Köszönjük mi is. A következő kollégák figyeljenek jobban az időre. Zaukasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Szeretnék gratulálni Vidal Quadras úrnak. Hatalmas munkát végzett, és meggyőződésem, hogy sikeres lesz a végeredmény is. Éppen ideje volt annak, hogy ezt a rendeletet megvitassuk, mert a válságok megelőzése a célunk, és azon emberek megvédése, akiket egy ilyen válság legsúlyosabban érint. Ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet néhány dologra. A regionális együttműködés nem terjedhet ki minden részletre. Ugyanis, hogyha olyan mechanizmust akarunk, piaci mechanizmust, amely megengedi a gázáramlás megfordítását is, és azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor minden tagállamnak a másikkal olyan kapcsolatban kell lennie, hogy gázvezetékeik az EU rendszerbe illeszkedjenek, és nem maradjanak Európában úgynevezett energiaszigetek. Tegnap is felvetettem azt a kérdést, hogy hogyan lehetne megszüntetni az energiaszigeteket. És azt a választ kaptam, hogy a balti országok problémáival kell foglalkozni. Elsősorban Litvánia az N-1 egy kritériumnak sem tesz eleget, és ezért elsősorban a ö, lett piacot kéne hozzákötni az európai rendszerhez, és még így is Lettország sziget marad, mert ez még nem oldja meg a teljes problémát. Európa nem engedheti meg magának, hogy olyan területek legyenek az Európai Unión belül, amelyek egyetlen forrásból táplálhatók csak, és ez a Gazprom. Nem a Gazprom ellen beszélek, csak egyszerűen arról, hogy ne legyen olyan hely Európában, ahol kizárólagos az ellátó identitása, mert minden ilyen helyzetben zsarolni lehet az adott befogadó országot, és hazám már nagyon sokszor kellett, hogy megküzdjön ilyen zsarolásokkal. Úgyhogy a rendelet kapcsán kezdeményeznünk kell azt, hogy ezek az energiaszigetek megszűnjenek, mert egyébként a rendelet nem tölti be a saját címében megfogalmazott célokat, az energiaellátás biztonsága nem garantálható. Itt az ideje, hogy az EU pénzügyi módon is elkötelezze magát, pénzeket szabadítson föl ezen probléma megoldására. Köszönöm. Köszönöm. Négyen jelentkeztek még szóra, és a bizottságnak is szót kell adnom, valamint az előadónak. Tikau kolléga kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Vidal Quadrasz úrnak gratulálni. Néhány dologra azonban kitérnék. Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy a védett fogyasztók esetében, a védett fogyasztók között ismerjünk el olyan szolgáltatásokat is, amelyek közhasznúak, például orvosi, e- egészségügyi ellátásra gondolok, vagy az alapvető élelmiszerek előállítását is ide kéne venni. Azt is mindenképpen garantálni kell, hogy egy energiaválság esetén szolidárisak legyenek egymással a tagállamok. Aztán azon kezdeményezések, melyek arra irányulnak, hogy az úgynevezett szigeteket megtaláljuk, mindenképpen megfondolandóak. Szerintem mindenképpen további befektetéseket kéne tenni annak érdekében, hogy felszámoljuk ezen szigeteket. És általánosságban beszéljünk az energiaellátásról, ne csak a földgázellátásról ilyen szempontból. Nagyon fontos lenne hangsúlyozni a megújuló energiaforrásokat, illetve az energiaforrások diversifikálását. Aztán a Nabukóra is utalni kéne, illetve az ellátás sokféleségét. Köszönjük, Engel Nibler kap szót. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Nagyon jól előkészítette a mai eszmecserét, a struktúrált bevezetőjével is. Három gondolatot szeretnék kifejteni. Az első a védett fogyasztó definíciója. Turmes úr, kedves Claude, meg kell, hogy dicsérjelek. Ritkán teszem ezt, de a fogyasztók szempontjából, amit elmondtál, az tökéletesen mm, ütős illik ide. Támogatom a módosítódat. Ami a megfordított gázáramlást illeti, nyilván a határokon átnyúlóról van szó. Ez eh, az itt lefektetett célok egy kicsit túlzottan eh, ambiciózusok, ugyanis még kiépítetlenek az úgynevezett interkonnektorok, és ugyan támogatom a gondolatot, de a 255 és 255 és 266-os módosítóval egyetértek. A stratégiai földgáztartalékok kapcsolatban Rübig úr fejtette ki véleményét. Európai szinten szerintem ilyen szinten erre nincsen szükség, hanem maradjunk meg a három lépcsős rendszernél, és hát reméljük, hogy nem lesz olyan helyzet, ahol mind a háromra szükség lenne. Végül pedig fontosnak tartom, hogy ez a rendelet rendelkezik a résztvevők, az érintettek felelősségeiről is, és pontosan kimondja, hogy mit kell európai szinten elvégezni. Valien kollégával egyetértek abban, hogy a földgáz munkacsoport által feltárt összefüggéseket figyelembe kell venni, a bizottságnak is meg kell adni a megfelelő mozgásteret, de nagyon le is kell határolni azt, hogy ez meddig tart. Köszönöm. Lansdorf kolléga kért szót. Köszönöm, elnök úr. Mikrofon kikapcsolta a felszólaló, talán véletlenül. Most működik már? Igen. Én nem szeretem a philosophy szó használatát az angol szövegben, mert Ebből sok nevetséges következmény adódik. Németországban egy Brüsszelbe mutató link kapcsán azt kellett, hogy olvassam, hogy még, tehát még Németországban a nyilvános vécékre is ki van írva, hogy a mi filozófiánk az pont, pont, pont. Ez egy túlhasznált szó, hagyjuk már ezt a filozófiát. Másodszorban Ez a mai vita nagyon jól kiegészíti a jelentéstevő közötti egyeztetést, és felszeretném használni ezt a mai alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy szerintem mi fontos a téma kapcsán. A gazdasági diplomácia területén figyelembe kell vennünk, hogy a válság miatt a Gazprom eladásai 30%-kal csökkentek, és így egy kicsit változik az erőviszony, amelyben az oroszokkal ö, tárgyalhatunk. Ugyanakkor, hogy tehát most nem várható az ellátás megszakadása, mint tavaly. A bankok túl derevek, túl konzervatívak. Amikor Ettinger urat meghallgattuk itt, biztos jelöltként, akkor is elmondtam, hogy itt még baj lesz ezzel, mert ha a bankok nem egészítik ki, támogatják ki azokat a pénzügyi eszközöket, amelyekre szükség van a gázinfrastruktúra kialakításához és az olajinfrastruktúra kialakításához, akkor ezek nem fognak időben megvalósulni. 799 hát kért az orosz fél, és ezt nem kapta meg. Támogatnunk kell a rendszer összekapcsolást, ugyanis ennek a hiánya volt a legutóbbi válság egyik fő oka is, mert ugyan elvileg lehetséges a kiváltása a gáz szolgáltatásnak, de a hálózataink nem voltak felkészülve erre. Fehér Oroszország kapcsán derült ez ki. Negyedik gondolatom, hogy a földgáz tároló kapacitásainkat jelentősen bővíteni kell. Kövessük azt az elvet, amely ezt lehetővé teszi. Karens úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A működőképes belső piac, ahogy Világ Padrász úr mondta, a legjobb garancia az ellátás biztonságára. De Szol Szoldergasz úr is utalt arra, hogy nagyon fontos a rendszerek összekapcsolása a belső piacon. Nem működik a piac, hogyha a piac egyik végéből a másikba nem jut el a termék. Aztán pedig Türmész úr felvetésére reagálnék, hogy a földgáz cégektől jönnének a befektetések, nem az EU költségvetéséből. A balti országokban, ahol a piaci résztvevők már kijelentették, hogy a rendszer összekapcsolást nem támogatják, mert túlságosan kicsi a piac, ugye ezt figyelembe kell venni, illetve a, Gáz, a Gazprom pedig gyakorlatilag el akarja nyomni a jövőbeli versenyt. Azt hiszem, hogy csak úgy lehet elkerülni, hogy a Baltikumból energia sziget legyen, hogyha kilépünk ebből, hogy a verseny megoldja problémát, hiszen például a lengyel-litván összeköttetést senki sem vállalta. El kéne gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hogyan lehet a szolidaritás elvét valóban megvalósítani. Rendszerösszekötetésekre, interkonnektorokra szükség van, de ebbe a, ebbe a képletbe mindenképpen bele kell venni a balti államokat is. Köszönöm. Köszönöm, nagyon kevés időnk van. A bizottságot megkérhetjük el arra, hogy röviden válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Vidal Kadrász úrnak, és számos kollégának. Azt gondolom, hogy köszönöm szépen a támogatást, és sikerült leszűkíteni a még problémás témákat. Nem fogok kitérni az egyes módosító indítványokat, de néhány pontot szeretnék kiemelni ezek közül, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Vidal úr, Szvoboda úr, Turmes úr, Nibla asszony és számos más képviselő is megemlítették, hogy a védett ügyfelek körét szűkíteni kell. A tagországok több rugalmasságot fognak majd kérni, de azt gondolom, hogy minél rugalmasabb ez a terület, annál értelmetlenebb a védett ügyfelek definíciója támogatjuk önöket az N-1 forma alkalmazásában, és kötelezőnek kell lennie. Csak akkor van értelme, ha ez kötelező érvényű, és természetesen értem, hogy néhány tagország számára, mint ahogy azt Vidák Adrasz úr mondta, a balti országok számára, sohasem elérhető az N-1 elérése, de azt gondolom, hogy regionális szinten ennek elérhetőnek kell lennie. Meg vagyok győzve arról, hogy a, balti államok Lengyelországgal együtt el tudják ezt érni. Lettországban tárolási kapacitások vannak, jelentős tárolási kapacitások, és jobb összeköttetésekre van szükség kelet és nyugat között, de régióként kell ezt kezelni. Ami a gázáramlás megfordítását illeti. Ezzel kapcsolatban egy nagyon luxus vitát folytatunk. Az egyik szakértő néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy nem érti azt, hogy egyáltalán miért szól a vita arról, hogy be kell levezetni a gázáramlás megfordítását. Kiderült egy tanulmányból, hogy az új infrastruktúrákat ez kismértékben terheli meg, és kevés pluszköltséget vet fel. A három millió semmiség. Azt gondolom, hogy egyértelmű döntést kell hozni, szükség van elzáramlás megfordítására, pont. Én szeretném, ha önök szigorúak lennének ezzel kapcsolatban, az N-1-el kapcsolatban, ami a bizottság kompetenciáit illeti, a bizottság két kompetenciát kér. Egyrészt azt, hogy ellenőrizhesse a terveket, hogy ezek rendben vannak, ahogy Vidákedre úr és Törmes úr mondták, nagyon jelentős nyomás a piacon, annak érdekében, hogy a tagországokat gyengítsük a gázáramlás, és a gázellátás biztonságának biztosításában. Bizonyos gázellátókkal vannak kapcsolatban, de fontos, hogy a bizottság ellenőrizhesse ezeket a terveket. A válság időszakokban a bizottságnak ellenőriznie kell azt, hogy a tagországok nem hoznak ki olyan intézkedéseket, amelyek a belső piaci szabályozásoknak ellent mondanak. Hát ilyen esetekben a bizottság plusz intézkedéseket kérhet a tagországoktól, de a bizottságnak ez nem érdekel, hanem meg szeretnénk akadályozni azt, hogy a tagországok akadályozhassák a belső piac, illetve a gázellátás biztosítását. Ami pedig a küszöböt illeti, a vésztervek kialakítása közösségi szinten, hogyha nincsen mennyiségi küszöb, számomra ez elfogadható, egészen addig a pontig, amíg világos, hogy a bizottság sürgősségi helyzetet nevezhet meg, de a 20%-os küszöb értelmetlen, hiszen a legutóbbi válság alkalmával nem a gáz prom ellátását 30%-kal csökkentették, hanem pusztán 10%-kal Európai Uniós szinten, tehát a 20%-os küszöb egy értelmetlen küszöb, vagy legyen 10%-os, vagy ne legyen küszöb. Szeretném eh, felhívni a figyelmet egy pontra, amely szintén fontos, ez pedig a külső dimenzió. Nem gondolom azt, hogy az együttműködéssel kapcsolatban vannak problémák eh, Esten asszony és Tinger biztos között, ez engem nem aggaszt. Fontos eh, a feltételeket fenntartani, illetve a kötelezettségeket. Fontos, hogy a tagországok a szerződés beli kötelezettségeknek eleget tegyenek. Tehát fontos, hogy a külső energiaügyekben egy hangon lépjen fel az Európai Unió, és az ex poste folyamatoknak nincsen értelme. Fontos, hogy a tagországok tájékoztassák a bizottságot a szerződések megkötése előtt. Azt gondolom, elnök úr, hogy válaszoltam minden felvetésre. Lehet, hogy még egy pont van, a regionális együttműködés. Tehát nem szabad szigorú feltételeknek alávetni, mint az N-1 modulát. Köszönöm szépen, elnök úr. Ja, zum Schluss nochmal, Herr Kollege Vidal Végezetül pedig Vidal Padres úr akkor összefoglalhatja a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik észrevételeiket megosztották velem. Örülök annak, hogy megegye- meg tudunk egyezni olyan kérdésekben, amik még függőben voltak. A kompromisszumokat érünk el, akkor ezeknek olyan kompromisszumoknak kell lenni, amelyek tükrözik azt, hogy mennyire bonyolultak a problémák. Nem arra való egy kompromisszum, hogy mindenki megelégedjen, pedig nincs erre ok. Tehát meg kéne nézni, hogy valóban megegyezünk az alapvető kérdésekben, egyenként minden egyes kompromisszumnak a szükségleteket, szükségleteket kell, hogy tükrözze. Valene asszony a maga éles látásával arra emlékeztetett minket, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol az ellátás biztonsága kevesebb, mint az unió egészének 10%-a, de egy országnak, vagy néhány országnak ez katasztrófát jelentett. Számukra ez vészhelyzet, és mindenképpen közösségű szintű fellépéssel kell megoldani ezt a problémát. Azonban egy nagy ország esetében több mint 10%-os egyszer egy ilyen ellátás beli akadás, az megoldhatja a tartalékaiból, és akkor nincs szükség közösségi szintű fellépésre. Tehát szerintem nem egyetlen számon kéne alapulnia, tehát nem egy szám kell, hogy tükrözze ezt a kritériumot, hanem figyelembe kell venni, hogy milyen típusú helyzetek állhatnak el. Ami pedig a regionális megközelítést illeti. Ez lehet kötelező érvényű, hogyha egy nemzeti tervet helyettesít, ugyanakkor lehet önkéntes is, hogyha kiegészíti a nemzeti tervet. Ugyanez igaz a bizottságra, ugye nem azt szeretnénk, hogy a bizottság legyen a gázellátás szuperállama, ugyanakkor a bizottság helyesen mondta azt, hogy bizonyos kérdésekben képesnek kell lenniük arra, hogy egyfajta irányt adjanak a közösségi fellépésnek, illetve az ellátás biztonságának. Elnök úr, összegzésül hadd mondjam el azt, hogy szerintem jó úton haladunk, és hadd mondjam el, hogy rájöttem valamire a mai vita elején ezen rendelettel kapcsolatban. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az Európai Uniónak hozzáadott értéket kell termelnie, előállítania polgárok számára. Meg kell mutatnia az EU-nak, hogy konkrét dolgokban tudja javítani az életminőséget, és válaszol az Európai Uniós polgárok kérdéseire. Nos, ez a rendelet alapvetően ilyen típusú fellépés tehát. Egy valós probléma, egy valós fenyegetettségre a helyes válasz ki kell hát mutatnunk, és ebben az esetben ez szerintem mindennél, mindennél nyilvánvalóbb, hogy az EU-nak van értelme. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Némi késéssel ugyan, de rátérünk most a szavazásra. Próbáljuk ki először a technikát próbaszavazást rendelek el. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Be van már kapcsolva a gép? Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, vagy... Kollégen, wenn wir ein bisschen... Mindenki érti ez eljárást? Mindenkinek ott van a szavazó listája? Azaz talán. Diejenigen, die sich unterhalten möchten. Akik társalogni szeretnének, azokat kérem, hogy fáradjanak ki akik pedig szavazni akarnak, azok itt maradnak. Tehát próbaszavazást kérek, szavazzanak. Például arról a kérdésről, hogy a jövőben pontosan kezdjük az ülést, vagy sem. Igennel, nemmel, vagy tartózkodással nincs jobb ötletem. Tehát arról szavazunk, hogy pontosan kezdődjenek-e az üléseink. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Működik. Jó. Oké. Okay. Klappt nicht? No, don't work. Forgot, that's no problem. Jó. Két uh, szavazógéppel gond van? Technikusok, kérem, hogy jöjjenek gyorsan. Két masina itt a második sorban nem működik. Rudi kolléga kíván a napi rendel kapcsolatban felszólalni. Most kaptam az értesítést, hogy angolul kell benyújtani a módosítókat. Protestálok. Itt az egyik alapjogunk sérül, a módosítókat tudtommal anyanyelvükön nyújthatjuk be. Az Európai Unióban, az Európai Parlamentben demokratikus szabályok garantálják ezt, nem értem, hogy én miért nem jutatom be anyanyelvemen a módosítómat. Lange kolléga. Támogatom az elhangzottakat. Én is támogatom az elhangzottakat egyfelől, másfelől azonban megegyeztünk már ebben, ebben a bizottságban, és ezt ne felejtsék el a kollégák, hogy bizonyos ülések, témák kapcsán, és pont ezt a téma kapcsán már beszéltünk erről, nem tudom, hogy persze mindenki itt volt-e, de egyeztettünk arról, hogy mivel ez egy nagyon sürgős, nagyon komoly téma, és ennyi módosítót nem lehet időben lefordítatni, a Kulturális Bizottságban ö, ott már volt egy ilyen, hogy elhalasztottuk a szavazást, de a többség itt azt akarta, hogy szavazzunk, és mindenki, aki akkor jelen volt, akkor ezt megszavazta. Tehát ez egy közös többségi döntés, az elvben igazuk van, csak a mi speciális helyzetünkben erről vitáztunk, és megszavaztuk, hogy a sürgősségre való tekintettel lemondunk arról, hogy minden nyelven be lehessen nyújtani a módosítókat. Odi úr kíván felszólalni. Én szeretném tudni, hogy ennek az eljárásnak mi az alapja. A francia szocialisták mondják mindig, hogy a jogi szabályok és a politikai kisebbség többség megszerzés az nem ugyanaz. Ha erre jogunk van, akkor ezt egyszerűen nem lehet korlátozni, szerintem. Semmilyen döntésre nem lehet felülírni. Il existe en effet euh, des dérogations spéciales vannak erre vonatkozó derogációk, amelyeket elvileg, elvileg a plenárisra találtak ki, tehát olyan dokumentumokról kapcsolatban teszik lehetővé a szavazást, amelyet nem terjesztettek be az összes hivatalos nyelvet. Tehát bizonyos feltételek mellett lehetőség van arra, hogy az elnök döntését megkérdőjelezzék, ezzel kapcsolatban tiltakozzanak a képviselők, de Erről csak ennyit mondhatok, tehát ez a plenárisan kitalált. Gut. Können wir dann verfahren wie... Akkor eljárhatunk azt szerint, ahogy a saját bizottságunk többségileg döntött? Először is a Bütikofer módosítót fogjuk megszavazni. Megkapták a kollégák? ezen belül is az egyest kitámogatja. Alaphelyzetben kézzel szavazunk, és ha nem egyértelmű, akkor fogok elrendelni gépes szavazást. Tehát Bütikófer első bekezdés első módosító kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk Hármas módosító, két részben első rész mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk második rész mellette. Ja, igen, akkor a második részről nem kell. Azt kérjük, hogy ellenőrizzük az első részről. Jó, akkor az első részről újra szavazunk az ön kérésére. Megnyitom a szavazást a hármas módosító első részéről. egy EPP taggal több szavaz, mint amennyit szavazhatna, sőt kettővel. Csak a szavazásra jogosultak szavazhatnak. Még mindig egyel több EPP-sünk van. Meg, megegyeztek? Jó. Tehát lezárom a szavazást. 51-13, nem, 13-38 arányban elutasítottuk. Második Második részt így nem kell szavaznunk. Ötös módosító, két részben, első rész. Ki támogatja? Nyilván a szóbeli módosítóval együtt, ami a olvasható. Tehát ki támogatja az ötös első részét, ki ellenzi ezt. Azt hiszem, ezt géppel kell mégiscsak csinálnunk mert bonyolult a helyzet. Tehát az ötös első részéről szavazunk, amelyhez tartozik egy módosító, szóbeli módosító is. Ki támogatja a szóbeli módosítóval együtt az első részt géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, 36-14 arányban elfogadtuk. Most Ódi úr eljárási kérdést akar föltenni. Elnök úr, Szerintem a négyesről nem szavaztunk, és kellett volna. Köszönöm, valóban hiba történt. Szabad még az ötös második részéről akkor szavaztatnom? Ötös második részéről. Nem kell szavaznunk. Jó, akkor visszatérünk a négyesre, elnézést a hibáért. négyesről szavazunk, ez csak franciául volt meg. Ha megengedik, akkor ez szóbeli módosít, és akkor ezáltal ez lefordítható lesz más nyelvekre is. Herr Bütikofer, darf ich Sie noch mal bitten, darüber nachzudenken, bis Sie sich... Nem halljuk a felszólalást, most már igen. Ez a módosító nekem nincs meg angolul. Abban egyeztünk meg, hogy minden módosítót angolul megkapok. Nem várhatják el tőlem, hogy tudjak franciául. A módosító benyújtójának lett volna alkalma arra is, hogy velem közvetlenül konzultáljon, ezért nem látom be, hogy miért kéne nekem egy általam érthetetlen szövegről szavaznom. Ez adhok módon érte engem, erről nem lehet így elgondolkodni és érdemben szavazni. Also, äh, mein Vorschlag war ja... Javaslatom éppen ezért volt az, hogy szóbeliként kezeljük ezt, és majd lefordítják. De ha ezzel nem ért egyet, akkor az is befolyásolja az eljárást, és az zené az igazság, én csak rugalmas akarok lenni. Eljárási vita van tehát, ehhez még többen hozzának, hozzá akarnak szólni. Ha megegyeztünk abban, hogy angolul nyújtjuk be a módosítókat, és a szimultán tolmácsolás nem teszi lehetővé ezt, hogy ezt a francia módosítást lefordítsák, letolmácsolják, akkor itt abba kell hagyni a szavazást, és gondoskodni kell róla, hogy a szavazásra meglegyen minden írásban. Odi úr, asszony, úr. Nous avons eu un échange ah, ce sujet. Sur ce sujet, je, je Köszönöm. Elnézést kérek a jelentéstevőtől. a, le akartam vele ülni, de francia delegációval túl sok volt az ülésünk, nem értem erre rá. Lenne egy javaslatom, hogyha a kollégák egyetértenek abban, hogy ez legyen szóbeli módosítása, akkor ezt tolmácsolják, mindenki érti, és akkor tudunk róla így szavazni, jó? Kollégin Komi. Komi úr, kíván hozzászólni. Asszony, pardon. Ezzel én nem tudok egyetérteni, nem tudok egyetérteni a francia kollégával. Herr Kollege Chichester. Csicseszter úr. Köszönöm, elnök úr. A múltban az volt a gyakorlat, hogy hasonló esetekben az ilyen módosítót szóbeliként kell kezelni, fel kell olvasni, le kell tolmácsoltatni, és akkor eldönthetik a képviselők, hogy támogatják, támogatják-e vagy sem. Szerintem most is így kéne eljárni. Herr Bütikofer nochmal. Nach meiner Kenntnis sagt... Tudomásom szerint az eljárási szabályzat azt mondja ki, hogy bármelyik tag megvétózhatja ezt az eljárást, és én ugyan hajlandó vagyok a vétómról lemondani, hogyha a módosítót benyújtó elismeri, hogy ő követette hibát. Odi úr, felolvassa akkor módosítóját franciául? Kérem lassan tegye ezt, hogy a tolmácsok pontosan le tudják tolmácsolni, és akkor mindenki hallhatta azt a saját nyelvén, és akkor megoldódik a probléma. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm kedves, kedves kollégáknak, hogy ilyen szívességet tesznek. Hogyha a bizottság elfogadta a holisztikus és globális megközelítést annak érdekében, hogy Európát az megfelelő növekedési ö, gazdasági pályára helyezze, és minden politikát ez irányba fejleszt, akkor arra kérjük a bizottságot, hogy a parlamenttel vit, folytasson vitát a, versenykép, a versenypolitika hatékonyságáról és az antitrust politikáról. Nagyon magas, mindezt nagyon magas mértékű szankciókkal súlyosbítva, hiszen nem szabad kockáztatni az európai, ugyanakkor nem szabad kockáztatni az európai vállalatok épségét, és nem szabad munkahelyeket veszíteni el. Tehát a bírságoknak nem szabad, a bírságokat nem lehet elválasztani azon személyek viselkedésétől, akik verseny, nem a versenyképességnek, vagy nem a versenyszabályoknak megfelelően járnak el, és mások viszont áldozatul esnek ezen eljárásnak, vagy ezen viselkedésmódnak. Köszönöm a tolmácsolást. Mindenki hallhatta azt. Van-e bárkinek kérdése, akkor szavazhatunk róla. Ki támogatja a négyes módosítót? Wer stimmt dagegen? Ki van ellene? Elutasítottuk. A hatosról szavazunk. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? tartózkodás elutasítottuk. Hetes. Erről részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a nyolcas második részét. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenhetesre mit kell csinálnunk? Nem. Hetes, hetes, hetes, első része. Nem, hetes bekezdésre gondol az elnök. Első rész mellette, hetes bekezdés első rész, az eredeti szöveg első része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. Tehát hetes bekezdés, 17-es módosító első részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-21 irányban. 17-es második részről így nem kell szavaznunk. A 18-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Köszönöm, akkor az egész szövegről szavazunk mellette. Elektronikusan ezt meg kell ejtenünk, hogy legyen a jegyzőkönyvnek is alapja. Tehát az egész szövegről Szavazógéppel szavaztunk, lezárom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Egy EPP képviselővel többen szavaznak, mint kéne. Jó, megoldódott a probléma. A szavazás eredménye 51-3 arányban elfogadtuk. Következő szavazásunk gratulálok a szerzőnek. A Valéán jelentés. Ez egy kicsit bonyolultabb lesz, mint az előző. Egy kicsit oda kell figyelnünk a sorrendre, mert sok módosító, szóbeli módosító van. A 27-essel kezdjük. és a 28-assal és a szóbeli módosítóval, amely a kettőre vonatkozik. Ki támogatja ezt így együtt? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a kompromisszumos módosító közül az első jön, támogatja. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elnök úr, elnézést, hogy beleszólok. Én a szavazás előtt már kértem a szót, de nem vette észre engem. Azt szeretném mondani, hogy a 15-ös módosító nincsen benne az egyes kompromisszumban vagy 50-es talán. Igen, a 5-0, tehát az 50-es szerintem nincsen benne az egyes kompromisszumban, és itt ez szerepel. Ezt leszeretném szögezni. Az a bajtika asszony, hogy az előadó és a frakciók, valamennyi frakció kötött erről kompromisszumot, ezt nem lehet megváltoztatni ezt a kompromisszumot a többség elfogadta, és ha ön, az ön frakciója nem fogadta ezt el, azzal nem tehetünk most semmit. Ezen nem lehet változtatni. Valian asszony? A 15-ös mondja a felszólaló, valóban nincs alatta, de lehet, hogy rosszul mondta. Biztos, hogy 15-t mondott, és nem 50-t bár lehet, hogy a 50-re gondolt. Tikau azt mondja, én is éltem már meg ilyen eseteket, hogy ha fölöttem megegyezik a többi frakció, akkor nekem ezután nincs mit tennem. Ezzel az egyes megszavaztuk. Kettes kompromisszumos jön, kiszámogatja. Ellene. Tartózkodás többségileg ezt is elfogadtuk. Most az 54-es jön, ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 55-es szóbeli módosító is tartozik hozzá. Unblockban a négyes kompromisszummal együtt lehet megszavazni ezt. Tehát az 55-est hozzávesszük a négyes kompromisszumhoz, és a szóbeli módosítót is figyelembe veszük. Ki támogatja ezt így együtt? ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette itt is van egy szóbeli, nyilván ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszumos módosító jön, amelyhez a 82-es szóbeli tartozik. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 11-es jön, ha jól gondolom. Igen. Ki támogatja a 11-est? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 60-as, 66-os mellette 65-ös, 63-as elnök javítja magát, tehát Gérek úr 63-as módosítójáról kell szavaznunk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas kompromisszum, 3A számú kompromisszum jön. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-es mellette. Ellene. Nem egyértelmű. Meg kell néznünk géppel. Kérem, hogy szavazzanak ismét a 69-es módosítóról a szavazógéppel. Lezárom a szavazást 28-24 arányban, tehát kis többséggel, de elfogadtuk. 70-es. Ez egy nyelvi természetű módosító volt, ezt akkor nem kell megszavazni. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 72-es első részéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, így akkor nem kell, hogy megszavazzuk 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös és 76-os megegyeznek, együtt róluk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk őket. 77-es, 78-as is megegyeznek, együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as két részre oszlik, és szóbeli módosító is tartozik hozzá első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az Envi bizottság kettes módosítójáról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es, és az NV3-as megegyeznek mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. NV4-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. NV5-ös mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. Kérem, hogy az Envi Bizottság ötös módosítójáról géppel is szavazzanak. Megnyitom, majd lezárom a szavazást. 32-20 arányban elfogadtuk. 85-ös gyerek mellette, ellene. Még egyszer kérem, 85-ösről mellette egyértelműen ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as és a 90-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös jön. együtt szavazzuk ezt meg a szóbeli módosítókkal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 6-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 19-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 95-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 96-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es szóbelivel együtt mellette ellene ellenőriznünk kell. Kérem szavazzanak ismét a 101 föl megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27-24 arányban kis többséggel elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös szóbalivel együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 12-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Kérem szavazanak ismét a 112-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-23 arányban elfogadtuk. Gond van? Megint egyel többen szavaznak a néppártnál? <laughs> Igen, vagy nemmel? mindegy ilyen arányú szavazásnál egy szavazat nem számít, mindenképpen elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 117 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 25-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 119-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 120-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadtuk. nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, Nem, erről nem kell szavaznunk. De kell, csak géppel. 128-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-26 arányban elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 131-es részenként fogunk szavazni, első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Első rész ellenőrzését kérik a kollégák. 131-es első részéről szavazunk. Lezártam a szavazást. 29-24 arányban elfogadtuk. Második rész kézzel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes envi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132-es, mell- nem, 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 135-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 30-asról így nem kell szavaznunk, egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szóbelivel együtt a 31-es mellette, ellene tartózkodás. Nem volt egyértelmű. Kérem, hogy szavazzanak ismét a 31-esről. Lezárom a szavazást. 22-31 arányban elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 33-as mellette kiesik, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, meg kell néznünk. A 34-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 29-25 arányban elfogadtuk a 34-est. 35-ös első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. A 35-ös második részéről géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. 29-22 arányban elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az NV1-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 37-esről részenként, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész, így akkor nem szavazódik meg kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így akkor kiesik a második rész. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi a gond? Nem halljuk. Tolmácsok nem hallják a felszólalót. Tizennégy áról, hogy kéne szavazni, az a kérdés. De nem mikrofonban mondja a felszóló. 54-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, 45 ös felelnézés, 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 47-esről nem kell szavaznunk, így rátérhetünk a zárószavazásra, elektronikus módon, tehát a módosítókkal módosított szöveg egészéről szavazunk, lezárom a szavazást amelynek az eredménye 50 szavazat az 53-ból és 3 tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalásokat térjünk rá. Elektronikus módon fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást ugyanerről. Lezárom a szavazást. Ennek a szavazásnak az eredménye 47 nulla arányban pozitív ezzel az Európeána témára térünk rá, Encsú kolléga viszi ezt. Itt is kicsi bonyodalmas lesz a szavazás. A kettes módosítóról szavazunk. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Ki támogatja? Még egyszer. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene elfogadva, ötös mellette a szóbeli módosítása ellene tartózkodás elfogadva. A hatos második részéről szavazunk. Ki támogatja a második részét a hatosnak, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellenem tartózkodás elfogadva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 elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, visszavonva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19 részenkénti szavazás első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene,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 Okay, eine Anfrage jetzt, dass... Van egy kérdés. A zöldek azt kérik, hogy az első részét a hatos módosítónak szavazzuk meg. A kollégák egyetértettek korábban abban, hogy erről nem kell eh, szavazni, ha négyes és ötös sok a fogyottá válik, de ha ez ragaszkodnak a zöldek, akkor természetesen szavazhatunk erről. A frakcióknak kell egymás között megegyezniük, tehát most pedig az első részéről szavazunk a hatos módosító indítmánynak. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Még egyszer, sokan nem szavaztak. Elektronikusan szavazunk a hatos módosító első részéről. Van probléma? El tudná magyarázni még egyszer, hogy mitől is szavazunk pontosan. Még egyszer megmagyarázom, a hatos módosító első részében abban állapodtunk meg, hogy a frakciók nem szavaznak erről, illetve az improves the management elfogadottnak tekinthető, mint kifejezés, ha a négyes es és az ötös oka fogyott a válnak, tehát erről nem kell külön szavazni, de a zöldek azt kérték, hogy erről mégiscsak szavazzunk. Arról uh, van tehát szó, hogy a javítja a menedzsmentet, kifejezés bekerüljön -e a szövegbe. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva most a végső szavazásra térünk át, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, gratulálunk, tehát nagy többséggel sikerült elfogadnunk ezt az anyagot. A következő szavazás az európai e, teleszkóp installálása nagyon fontos. Ez a szavazás van-e ellenszavazat az anyagge ellen? Nincsen, tehát mindenki elfogadta a jelentéstevő kitűnő munkáját. A következő pont a Tosnovszki jelentésről szóló szavazás. Az egyes módosító mellett ki van, ki támogassa, támogatja az egyest, ki tartaszkodik, ki ellenzi, elfogadva. Kettes kompromisszumot ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadva. A 27-est ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. A hármas kompromisszumot kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. A 28-ast kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva kilencest est kitámogatja, kitartózkodik, ki ellenzi, elfogadva 11-est kitámogatja, ki ellenzi, még egyszer, tehát a 11-est kitámogatja, támogatja, a 11-esről szavaztunk, ezt ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva 12-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva 13-as mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva 4-es kompromisszum mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva 29-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as okafogyottá válik, az ötös kompromisszum mellett, ki van ellene, tartózkodás elfogadva, az ötös mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A teljes szavazásra térünk át, ki támogatja az egész szöveget, ki támogatja a módosítókat, javítja magát az elnök. Nincs szükség elektromos szavazásra. Úgy látom, ki támogatja a módosítókat, ki ellenzi. Tartózkodás nagy többséggel elfogadva. A következő szavazásról lemondunk. Ezzel ezt a szavazási pontot sikerült lezárnunk. Ezzel véget ért a szavazás, köszönöm szépen. Itt maradhatnak, hiszen folytatjuk a vitát. A következő napi rendi pont, a 9-es, az új digitális agenda Európa számára ennek definiálása. Itt egyetem alapja van a vitának, az első vitára, vitafordulóra kerül ma sor. A jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, Del Castillo asszonynak és először neki fogom megadni a szót. Nagyon hálás lennék önöknek azonban, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, hogyha most nagyon sürgős egyeztetni valóik vannak, akkor kérem fáradjanak a termen kívülre, ott nagyon sok hely van. Megpróbálnának egy kicsit csendesebben lenni. Folytatnunk kell ugyanis a vitát. Köszönöm szépen. Most pedig Delke, Delke asszonynak adom meg a szót. És Kolaszanti kollégát is köszöntöm a frakciók képviseletében. Egy percet még várunk, hiszen sokáig tartna, hogy kifáradnak a kedves képviselők. Katie to go out. Miriam bonyolult kimenni a teremből? Kérem, gyorsan, gyorsan. Somebody announced me. Some Ja, meine Damen und Herren, ich habe erstens... Äh, Hölgyeim az első hozzászólás de elkezdti jó asszonynak, adom meg a szót, tessék, parancsoljon. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A csütörtöki délelőtt eme utolsó fázisában a digitális agendáról szeretnék beszélni. A parlament a bizottság kérésére egy ilyen menetrendet gondolt kialakítani, ennek én vagyok a jelentéstevője, és az lenne a célunk, hogy mielőtt a bizottság bemutatja a saját dokumentumát a digitális menetrendről, a parlament kifejezhesse véleményét. És így a tagállamok nem csak a tagállamok véleményét hallgatják meg, hanem az Európai Parlamentet is. Szerintem olyan nagyon nem kell elmagyarázni, hogy miért nagyon fontosak az információs és kommunikációs technológiák Gyakorlatilag ma a teljes európai társadalom és gazdaság ennek a függvényében él. A digitális íra most kezdődik, úgyhogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Ahhoz, hogy a normális mederben foly- fejlődjenek a dolgok, azt is megtehetjük, hogy engedjük, hogy dolgok a saját, saját medrükben haladjanak, ugyanakkor fel is gyorsíthatjuk paradigmaváltással a dolgokat, hiszen a kommunikációs technológiában, vagy a kommunikáció fejlődésében már máskor is voltunk tanulni ilyen paradigmaváltásnak. az atomok világából a bitek világába jutottunk el, ez is egy ilyen korszakváltó ugrás volt. Azt gondolom, hogy az ö, emberek ö, összes cselekvésében, fellépésében jelen van tehát a digitális menetrend, vagy az információs és kommunikációs technológiák. bármilyen fórumról is van szó, a bizottságról, a tagállamokról, a tanácsról, mindenhol beszélnek a digitális menetrendről, és arról, hogy milyen konkrét eszközökkel, cselekvési tervekkel, mechanizmusokkal, nyomunk követő eljárásokkal lehet elérni azt, hogy Európa teljes mértékben ki tudja használni a digitális forradalom eredményeit. Nos, ha valaki azt kérdezi, hogy mi az a digitális menetrend, én azt mondanám, hogy ez. Tehát olyan orientációk, melyeknek az a célja, hogy bizonyos célkitűzéseket elérjünk, ezeknek az eszközöknek, fellépéseknek a nyomon követése, annak érdekében, hogy Európa hasznosítani tudja a digitális forradalom eredményét. Ezt vagy megtesszük, vagy nagyon lemaradunk a bolygó fejlettebb részeitől, amelyek nagyon gyorsan haladnak előre a globalizálódott világban. Ma a 2015.eu-s e elnevezésű digitális menetrendről szeretnék beszélni. Önök előtt a dokumentumban olvasható egy anyag, és egy ábrát is találhatnak ebben, egy spirálról. A dokumentum végén van ez. És ennek a spirálnak a közepén a személy van, tehát az állampolgárok, mint az európai polgárok, mint állampolgárok, illetve mint fogyasztók. Egyrésztől kompetenciákat, kompetenciákat láthatunk, másik oldalon a hozzáférhetőség. Nagyon fontos a hozzáférhetőségben a sebesség, és fontos az is, hogy legyen, hogy védjék a polgárokat a jogok, de ott van a bizalom kérdése, a megfelelő biztonság kérdése is, hogy működőképes legyen ez a digitális menetrend. Na most ezen központi részből látjuk, hogy spirálszerűen következnek az egyéb aspektusok, ezek is alapvető fontosságúak a digitális valóság szempontjából. Nagyon fontos elem a digitális belső piac, amelynek nyitottnak kell lennie, ahol a versenyképesség alapvető szerepet játszik, tehát versenyképet pés ez a piac, vagy pedig képtelen lesz arra, hogy a különböző lehetőségeket ki ha, kiaknázza a javak és szolgáltatások területén, tehát elesnek ezen javaktól és szolgáltatásoktól a, a fogyasztók, és ez mindenképpen rossz. A fogyasztóknak is, az iparnak is, az ágazatnak is, a gazdaságnak is, hiszen globalizálódott világunkban nem lehet úgy versenyképes az EU, hogyha az EU-n belül nincs meg a normális versenyképesség, nincs meg a belső piac, a nyílt belső piac, hiszen itt tudjuk, hogy 500 millió potenciális fogyasztó van. A spirál utolsó elemem a társadalom, illetve az, hogy mindenki, a társadalomnak minden tagja szeretne prosperálni, gazdagodni. Ide. Itt aspektusokként megjelenik, vagy befolyásoló faktorokként, faktorként megjelenik a kutatás és fejlesztés, illetve hogy a különböző iparágok legyenek versenyképesek. Szerintem egészen nyilvánvaló, hogy egy kis és középvállalkozásoknak milyen fontos szerepe van, hiszen ezek képezik a vállalatok szövetének lényegét. Tehát mindenképpen oda kell rájuk is figyelni a KKV-kra, és fontos az is, hogy ezekkel a információs és kommunikációs technológiákat a lehetőségekkel ők is rendelkezzenek. Ez lenne át az áttekintés. Aztán egész röviden elmondanám, hogy Megpróbáltam olyan elemeket, részeket bevenni ebbe a jelentésben, amelyek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy ez a digitális fejlődés végbe menjen. Ennek politikai vetülete is vannak. Egyrésztről a digitális menetrendet különböző struktúráknak kell magukénak vallani, tehát helyi szinten is, regionális szinten is, nemzeti szinten is, EU-s szinten is magukénak kell érezni ezt a kérdést a politikai struktúráknak. Tehát a politikai vezetés minden öm, szintjének tevékenyen kell föllépni ebben, különben nem lesz működőképes a digitális menetrend. Tehát az is nagyon fontos, hogy legalább éves rendszerességgel legyen egy olyan hét, amely a digitális menetrendről szól, helyi, regionális, stb. szinten illetve meg kell nézni azt, hogy hogy halad a illető szint vagy szerv a különböző célkitűzések elérésében, és azt gondolom, hogy a bizottság dokumentumának benyújtásakor nagyon sokban egyetértünk majd velük. Nos, miről is van itt szó? Vannak kulcsfontosságú elemek, azt a személytől indulunk ki, vagy a személyből indulunk ki, és nem csak a tudás, nem csak az fontos, hogy milyen tudással, ismeretekkel rendelkezik egy személy, hanem az is, hogy milyen technológiai eszközei vannak arra, hogy kommunikáljon hogyan, mennyiben jutnak el hozzá a különböző hálózatok, stb. stb. De hogyha nem figyelünk oda arra, hogy minden személy képes legyen arra, hogy teljes mértékben élni tudjon a digitális forradalom összes lehetőségével, akkor nem tudunk előrelépni. Akkor ezt a forradalmat nem lehet összehasonlítani az ipari forradalommal, ez persze csak bizonyos szempontból igaz, hiszen a társadalom bizonyos a társadalom egyes szintjeinek elvárásai nem ugyanolyan elvárásai nem ugyanolyanok, mint mondjuk az elit elvárásai. A mezőgazdasági társadalommal, ipari társadalommal váltunk először, és utána a digitális társadalom következik, tehát van egy ilyen elvárás, hogy a teljes társadalomnak részt kell vennie ebben a forradalomban, ebben az átalakulásban. Így juthatunk el szerintem a digitális társadalomig. Ennek pedig kulcs eleme, hogy nyitott legyen a belső piac, tökéletesen működjön, és nagyon fontos a szerepe a kutatásnak, illetve a tudásalapú társadalomnak. A jelentés végén a, ezeket a kulcsfontosságú területeket megfogalmazom, utalok ezekre. Nagy célkitűzésekhez csoportosítom ezeket. A szakpolitikai célokat megnevezem, illetve a szakpolitikai cselekvéseket, tehát hogy mi, milyen lehet ezeket a célkötőzéseket elérni. Még három dolgot szeretnék mondani. Az első. Rendkívül sürgős az, hogy telekommunikációs, hogy új telekommunikációs jogszabálycsomag szülesse, Illetve hogy a lehető leghamarabb alkalmazzuk is ezt a jogszabálycsomagot, mert ha, ha nem ezt tesszük, akkor megint egy lehetőségtől fosztjuk meg magunkat, és miután a kereskedelmi tranzakcióknak csak a 7%-át, tehát a hátterán átnyúló kereskedelmi tranzakcióknak csupán a 7%-át teszik interneten keresztül, hát van itt még mit javítani. Tehát Telekom csomagot mindenképpen a lehető leghamarabb a gyakorlatban meg kell valósítani, alkalmazni kell ezt. Ragaszkodjunk azokhoz, a kitételekhez, amelyet itt ö, olvashatunk, hogy ebben foglalkoztatnak. Aztán a berek, ez már létrejött, de működőképesnek kell lennie. Nagyon fontos a szerepe a bereknek, Fontos, hogy a gyakorlati megvalósításban, tehát a jogszabálycsomag gyakorlati megvalósításában szerepet kapjon a verek is. Aztán fontos az is, hogy a célkitűzések megvalósítását folyamatosan nyomon kövessük. Különben csak ilyen véleményeket gyártunk. Szerintem egy listát kell eh, létrehozni arról, hogy mely célkitűzéseket értünk el, ennek egy hozzáférhető, nyitott listának kell lennie, különben értelmetlen ezt a munkát végezni, nem jutunk el a végeredményhez. Ennyit szerettem volna mondani, nem akarom itt húzni a szót. Még egy dolog, vagy húzni az időt, még egy dolog. Nos, ez egy kollektív munka. A végeredmény, az kollektív munka eredménye lesz. Ez a javaslat, ez a digitális menetrend, amelyet a parlament fogalmaz meg. Nos, ennek nem az a célja, hogy a Telekom csomagot újra kinyissuk, megbontsuk, újra értelmezzük, vagy bármit csináljunk vele, Az emberekben persze ott bujkál a kísértés, hogy módosításokat nyújtsanak be, de hát ezzel nem túl sokra megyünk. Kérem, hogy álljunk ellen a kísértésnek, és ezen digitális menetrenddel kapcsolatban ne nyújtsanak be olyan módosításokat, amelyek a Telekom csomagra vonatkoznak. Szerintem ennek nem sok értelme lenne. Egész egyszerűen csak le kell valósítani a Telekom csomagot. Azt kérem tehát a kollégáktól, hogy próbáljuk hatékonyan eljárni. Megtartottam a fő érvrendszert, az érvonalat a, a jelentésemben, de Szerintem el kell kerülni azt, hogy meg akarjuk, meg akarjuk nyitni ismételten a Telekom csomagot, illetve hogy máshogy értelmezzük ezt a csomagot. Ezek a, a legfőbb problémákat már megoldotta ez a csomag. Ennyit szeretnék mondani, és a végén gondolom még megkapom a szót. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Most tudjuk, hogy akkor miről vitázzunk. Tizen jelentkeztek szóra. Hálás lennék, ha mindenki betartaná a felszólalás idejét. Órát is fogunk használni, hogy mindenki érezze, hogy mennyi ideig beszélt. Hök már kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy az előadónk a vita alapvonásait közölte velünk az új digitális napirend kapcsán. Ugyanakkor rá szeretnék mutatni néhány olyan aspektusra, amelyek fontosnak tűnnek számomra. Például ilyen, hogy a globális kontextus megváltoztatja az egész világgazdaságot. Az USA ö, már hagyomány, a digitális fejlődés motorja, és Európa inkább csak végrehajtja ezt. Csak néhány számmal illusztrálnám ezt. Kína és India a jövőben óriási piacokká fognak válni, és a legtöbb telekom operátor a legnagyobbak a világban, már most is kínaiak és indiaiak és csak utánuk jön Európa. Tehát az új technológiák fejlesztése szempontjából ez is egy alapvető feltétel. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unióban a digitalizáció legnagyobb aránya azon régiókban legmagasabb, ahol komoly a verseny, ahol új cégek alapítása könnyű, ahol a gazdaság lehetővé teszi a versengést, és erről az előadó is beszélt, hogy olyan kereteket kell teremtenünk, amelyek lehetővé teszik cégeinknek, hogy vezető cégek maradjanak a világban. Három dologra kell odafigyelni ezen belül. Az első az úgynevezett digitális szakadék, vagyis az, hogy hogyan kezeljük a digitális szakadék problémáját Európában, és nem csak az európai tagállamokban. Ez az egyik alapvető kérdés a szempontból is, hogy más régiók a világban hogy fejlődnek majd. Szerintem a tagállamokra és a kompetens intézményekre nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a digitális ö, szakadékot felhasználják arra, hogy új szolgáltatásokkal jelenjenek meg a piacon, és áthidalják azt. A második az úgynevezett elektronikus kereskedelem. Nyilván a digitális fejlődés szorosan összefügg a szélesebb piaci kontextussal is, egy gazdaság sok aspektusával. Az egyik legfontosabb reform, amelyet végre kéne hajtanunk az, hogy legyen minden tagállamban legalább egy kontaktpont, ahol a kis és középméretű vállalkozások és az egyéni felhasználók is nagyon gyorsan juthatnak elkereskedelmi lehetőségekhez. Ez reformokra van szükség, és Ezeket sok egyéb dolog mellett a digitális fejlődés napirendi pontjai között kell tartanunk. A harmadik gondolat pedig az, hogy az új technológiákba nyilván be kell fektetni, beruházásokat kell foganatosítani. A piaci hatások mellett ösztönözni kell az állami résztvételt is ezekben, mert egyébként számos lehetőség kihasználatlanul marad. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy ezek a befektetések mindig a legjobb, legvezetőbb technológiákba történjenek, ne fektessünk be pénzt elavulóban levő technológiákba. Ez egy, ha úgy tetszik, filozófiai megközelítés kell, hogy legyen Európában, hogy minél szélesebb körben tegyük lehetővé a digitális hozzáférést fogyasztóknak, és ugyanakkor ö, vegyük rá a lakosság még további rétegeit és régióit ö, az Európának, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm az előadónak még egyszer, hogy összefoglalta a lényeget. Még sok vita fog elhangzani erről a témáról. Én is hozzá kívánok ehhez járulni saját ötleteimmel. Kalasz kolléga kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Pilar de Castillo-nak. És azt gondolom, hogy az ő szövege egy nagyon kellemes meglepetés volt a számomra. a preambulum bekezdéssel és a kiinduló nyilatkozattal kezdve. Annak is nagyon örülök, amit Rakmár úr mondott. Én megkapcsolódnék abba, amit ő elkezdett mondani. Pilar de Castillo szövege azt gondolom nagyon jól, jó fogadtatásra számíthat egy olyan elegyét jelenti a politikai aspektusoknak és a valóságnak, amely nagyon fontos célokat említ meg, a politikát előtérbe helyezvén ezen célok megvalósítására megjelöli az eszközöket is, illetve megemlíti egy akciótervvel eltámasztott program kidolgozásának szükségességét, illetve mindarra összpontosít, ami nagyon fontos. Sajnos már megszoktuk már azt, hogy az emberi lényeket, mint termelési egységeket tekintik, vagy jogok és kötelezettségek gyűjteményét. De Castillo asszony remekül összefoglalta az anyagot, és megnézi az előnyeit, a termelésnek, illetve a munkaköltségeket is megvizsgálja, de ezzel egy, egy időben a kulturális tartalommal és a kulturális hozzájárulással is foglalkozik, amelyeket az emberi lények tehetnek. Nagyon fontos a társadalom számára, társadalom mint egység számára, hogy lehetőséget biztosítson polgárai számára, hogy egy értelmes életet élhessenek. hiszen a termelés a digitális korban csak akkor valósulhat meg, hogyha ezzel az elegyel rendelkezünk, eh, amit Castillo azt meg is említ. A második törvénye a eh, termodinamikának azt mondja, hogy a, a hő nem folyhat egy eh, hideg testből egy meleg test felé. Tehát biztosítani kell az, hogy az emberek ezeket az eszközöket használják. Tehát az a jövőkép, amivel az emberek rendelkeznek, amit szeretnének a társadalom számára, az egy olyan társadalom, amely egyéni létezést, értelmes tartalommal megtöltött létezést biztosít a polgárok számára. És nagyon fontos, hogy ezt az életet mindenki számára elérhetővé tegyük. Azt gondolom, hogy a kollégák is jól teszik, ha elolvassák ezt az anyagot. Mindannyiunknak hozzá kell járulnia ezekhez a célokhoz, és amikor az egyénekről beszélünk, akkor egészen világos, hogy ami a termelést illeti, azok a fiatalok, akiket kihagyják mindebből, rosszabb helyzetben lesznek, mint az idősebbek, akik nem is tudnak hozzáférni a digitális tartalmakhoz. Hiszen nem lesz számukra alternatíva. Ez egy választóvonal is lehet, hogyha a tagországok és az Európai Unió ezt nem vizsgálják meg megfelelően, és nem figyelnek oda rá. Törökország például a költségvetés bizonyos részeit arra fordította, ezekre a tartalmakra fordította, és többet fordított erre, mint az Egyesült Államok. Az Európai Uniónak gyorsabban kell előrelépnie, megvan a Európiána, és azt gondolom, hogy ezzel a Google-t is túl lehetne szárnyalni. Viszont ingadozunk, hiszen az európai tradíciók, a és gazdagság, a 27 ország értékei, amelyeket évezredek során halmoztak fel. Fontos, hogy digitalizált formában is hozzáférhetővé váljon. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és gratulálok ehhez a rendkívül fontos munkához. Köszönöm. Karfin kolléga, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok én is Del Castillo asszonynak a tervezethez. Nagy részben tükrözi a digitális fejlődés jelenlegi állapotát, és a következő öt évről is szól. Fontos szerepet tulajdonít az európai polgárnak, a fejlődés középpontjába állítja őt. Kíváncsi vagyok, hogy most az új biztos, aki kizárólag a digitális forradalommal fog foglalkozni, képes lesz-e a követ közeljövőben valóban új lendületet adni a digitális technológiáknak Európában. Az elhangzottak közül a Del Castillas jelentés egyes részleteit én külön is aláhúznám. Például azt, hogy kik és milyen arányban használják ezeket a technológiákat. Amikor a munkahelyek minőségéről beszélünk, akkor a verseny és szerepet játszik, és egy versengő gazdaságban mindenki gyorsabb, olcsóbb hozzáférést akar az internethez, és egyre több szolgáltatást szeretne az interneten megkapni. Ezért az a közös érdekünk, hogy egy egységes, dinamikus szabályozás legyen érvényes a területen, amely minden egyes polgárnak, európai polgárnak a lehetőleg jobb hozzáférés biztítja, biztosítja a gyors technológiához. Remélem, hogy az Európai Parlament vállára veszi majd azt a terhet és azt a feladatot, amit az jelent, hogy a digitális technológiák csak akkor működnek, hogyha megfelelő ö, módon használják őket, és valóban javítják a polgárok személyes jólétét, illetve munkahatékonyságát ezek az digitális szolgáltatások. Ugyanakkor megengedhetetlen, hogy elöntsék a piacot az olyan termékek, amelyek csak kevesek számára elérhetők. A szolidaritás elvének kell érvényesülnie, akkor küzdjük le a digitális szakadékot, hogyha szinte mindenki hozzáfér ezekhez. Miért igaz az, hogy Európa már le is maradt a digitális technológia fejlesztése területén? Azért, mert főleg felhasználói és nem megteremtői vagyunk az új technológiáknak. Az EU-ban a piac központi kérdés, de úgy látszik, hogy e kérdés kapcsán mégsem az. Meg kéne kutattatni egyetemekkel, kutatóközpontokkal, szakemberekkel, hogy hogyan járulhatna hozzá a digitális forradalom új termékek és új munkahelyek létrejöttéhez Európában. Ha ezekről az egyes termékekről beszélünk, akkor nyilvánvalóan felmerül előbb-utóbb az internetes tartalom kérdése. Az Európai Unió ezt a vitát sem kerülheti el és ki. Hosszú távú szabályozásra, megoldásokra van szükség. a e tekintetben is, miközben folyamatosan fejlesztjük az új termékeket. Az internet fejlődése kapcsán világos válaszokat kell adnunk tartalmi kihívásokra is. Szociális normákat kell alkotni, amelyek az új helyzetet tükrözik, és utolsó gondolatom következik. A tanácsi ratifikáció nem elegendő. Minden tagállamnak aktívan kell fellépnie, és nemzetközi erőfeszítésekben is részt kell vennie, az úgynevezett ciber vagy kiberkriminalitás visszaszorításában. A digitális Európa lehetetlen anélkül, hogy ha nem tesszük eléggé biztonságosá a cibertért, a virtuális teret, mi bizottságnak is feladata, hogy ezen is munkálkodjam. Köszönöm. Valán asszony, szó. Köszönöm szépen. Először is Elkászti asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy nagyon érdekes, megköszönöm, hogy nagyon érdekes gondolatokat dolgozott ki benne. Egyetértek a legfőbb szakpolitikai irányokkal, amelyeket itt olvashatunk, illetve a digitális menetrendel. Tehát nagyon fontos az, hogy a hogy széles sávú hozzáférése legyen az európai polgároknak, illetve hogy inkluzívá váljon a digitális társadalom, hogy a, az, azzal is egyetértek, hogy az ember, a személy kerüljön a digitális menetrend közepében. Egy nagyon jó, tömör jelentés. Azt gondolom, hogy nagyon hatásos lesz ez majd. Az internet internet kormányzást és egyéb kérdéseket talán nem kellene itt újra értelmezni. Bizonyos kérdésekkel kapcsolatban vannak agányaim. Nem tudom, hogy a 2015 valóban realisztikus dátum-e, főleg tudván, hogy, a 2000, hogy 2020-ra kívánjuk megvalósítani az online belső piacot. a csomagot először, amire a csomagot megvalósítjuk, megtörténnek a befektetések, addigra már eleve 2015 lesz. Talán egy félidős középvizsgálatra, egy felülvizsgálatra is szükség van. Talán jobb lenne, hogyha ennek az időpontja lenne 2015. Aztán másik dolog. Egyetemes szolgáltatások, tehát hogy mindenhol meglegyen a széles sávú szolgáltatás. Szerintem ezt úgy le kéne megtenni, hogy dinamikus piac központú módon állunk hozzá ez a kérdéshez, a versenyt komolyan veszük, nem próbáljuk a befektés ösztönzőket torzítani. Véleményem szerint a telekom piac versenyképes, vagy versenyjogát nem megfelelően emeli ki ez a szöveg különösen a vonalas piacon kéne ezt jobban megvalósítani, ezt a versenyt. Gyakorlatilag nagyon kevés vállalat kezében van a vonalas piac, vonalas telekompiac. Aztán a hetes bekezdésben arról olvashatunk, hogy ex ante bizonyos szabályokat meg kéne semmisíteni. Szerintem ez nem indokolható. Számomra a nemzeti szabályozó rendszer megfelelő keret, ez jó, ez biztosítja a fogyasztó védelmet is. Szerintem csak akkor kell a, ezeket a szabályokat megszüntetni, hogyha tényleg működik a verseny. Egyéb elképzeléseim is vannak ezen jelentéssel kapcsolatban. Szerintem a digitális menetrend céljának annak kéne lennie, hogy az infrastruktúrális piaci szereplők között a versenyt hosszú távon is biztosítja. Ehhez ösztönzők kellenek, arra is, hogy most is, a jövőben is befektessenek, és tudjuk, hogy az elkövetkezendő 50 évben meg kell teremteni a nyitott infrastruktúrát, amely lehet, amelyek lehetővé teszik a diversifikációt. Második dolog. A vonalas ágazat túlságosan koncentrált, a mobil kommunikációban pedig felaprózódott a piac, és nagyon kevés olyan piaci mobil szereplő van, amely komoly befektetéseket tudni. Jó lenne, hogyha megvalósulna az, hogy bárhol hozzá lehet férni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Tehát ezt az úgynevezett digitális szakadékot kéne öm, e- e- ezt a szakadékot kéne áthidalni. Aztán négyes bekezdés. Szerintem nem a 3G technológiákra ké, 3G technológiákat kéne hangsúlyozni, hanem általában a széles sávú technológiákat. Aztán versenyképes digitális piac. Nos, ez nem azt jelenti, hogy a kis kereskedelem jól működik, hanem meg kell nézni azt is, hogy a vállalatoknak milyen a versenyképessége. Hiszen az is fontos, hogy például a multinacionális cégek versenyképes áron jussanak hozzá az IKT termékekhez. Fontos, hogy minden tagállamban a bármilyen tagállamban működnek is a cégek, ugyanúgy hozzáférhessenek ezekhez, tehát olyan platformokat, szolgáltatásokat kell kife, ki, fejezni, vagy kifejleszteni, mint például az elektronikus egészségvédelem, a cloud computing, stb. stb. Lamberts. Lamberts kolléga kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi az itrében vagyunk, Éppen ezért én inkább az ipari megközelítést szeretném előtérbe helyezni. Ha megnézzük a piacokat, van infrastruktúra, és itt arra sürgetném magunkat, hogy ne legyünk önelégültek, hiszen ami a technológiát érti, Európa sehol nincsen. Vannak üzemeltetőink, nagy üzemeltetők, de az a technológia, amit használnak, azt nem itt találták fel. megnézzük az alkalmazásokat, Kolaszanti úr nem ért egyet velem, a globális vezetők nem Európában vannak, lehet, hogy azt mondanák, hogy a mobil technológia, Nokia, a Nokia például számos dolgot fedezett fel, de ez nem igaz az európai ipar egészére. Ha megnézzük az alkalmazásokat, akkor itt csinálják a nagy pénzeket, és önök látják azt, hogy a szoftverek nagy része nem európai, szintén nem európai. Ne legyünk tehát önelégültek, és hogyha ezeken a piacokon részesedésre szeretnénk szert tenni, akkor gyorsan kell reagálnunk. Pilának köszönetet szeretnénk mondani a jelentés tervezetért, merre felé tart a piac? A piac, hogyha megnézzük az ICT-t, akkor ez egy dolgot próbál meg elérni, ez pedig a hár termelékenység. Az elmúlt néhány évtizedben ezt sikerült elérnie. A piac nagy része az energiatermelékenységhez és a forrás termelékenységhez fog igazodni, és ezt eh, felhasználásokon keresztül lehet elérni a hardware csatát, elveszítettük, tehát erre ne is összpontosítsunk. kultúrál a kultúrák keveredéséről lesz szó, új lehetőségekről, és ahogy Valán kollega mondta, az e-health egy nagyon jó példa, egy öregedő társadalomban például az idős embereket otthon tarthatjuk a saját közösségeikben, ahelyett, hogy őket specializált intézményekbe tennénk. Tehát ebből a szempontból a jövő azoké, akik az alkalmazások fejlesztésén dolgoznak. Én az ipar megközelítését alkalmazom, ha azt akarjuk, hogy Európa nem is, hogy vezesse, hiszen ez már késő van, de legalábbis az innovátorok között szerepelésen, akkor fel kell gyorsítanunk, fel kell gyorsítanunk a folyamatokat, és Sokan beszéltek már eh, a versenyről, eh, nyitni kell, erről már eh, szó volt, de célok, kezdeményezések, közbefektetés nélkül nem lesz megfelelő piac a kutatásban, és nem fogunk tudni felzárkózni. Néha a Lisszaboni stratégia és a 2010-es stratégia között párhuzamot vonok, ha megnézzük a célokat és a megvalósítást, akkor hát még nagyon sok teendő van. Mire van szükségünk? Azt gondolom, hogyha a felhasználók jogairól beszélünk, a 3-as, 8-as módosítóban erre ki is tértünk, megpróbáltunk mi is jogalkotást végezni, megpróbáltuk definiálni azt, hogy mik is az internet felhasználók jogai Európában. Azt gondolom, hogy egy átfogó jogkódról, jogkódra van szükségünk, egy kódexre, amely az internet felhasználás jogai, illetve a biztonsághoz való jogot részletezi. A hálózatbiztonság nagyon fontos itt, illetve a privát szférához való jog. Például, hogyha uh, egy jogszabályt szeretnénk az alacsony szén um, dioxid kibocsátású iparhoz, a akkor itt jelentős magánszélebeli kérdésekkel kell foglalkozni, hiszen kideríthető az, hogy az ember a mobiltelefonjával éppen hol tartózkodik. Tehát, hogyha ezeknek a technológiáknak az elfogadását felgyorsítjuk, és azt akarjuk, hogy a közvélemény támogassa ezeket, akkor garantálni kell a magánszférához való jogot, de az itre nek ezzel nincsen dolga, hiszen a Libének vagy más bizottságoknak kell ezzel foglalkoznia. Amit mi megtehetünk, az természetesen a célok elmozdítását illeti, de nem csak az ICT eh, részben, a széndiokszid kibocsátásban. Ha itt nincsenek ambiciózis eh, céljaink, akkor ez nem segíti az európai ipart vezető szerepbe. Az FFBE 8 és 7-es nagyon fontos témák, az Európai Unió regionális alapjait is fel lehet használni az átmenet előmozdítására, és nagyon sok jó elem van a jelentésben, de nem érzem azt, illetve nem értek ez egyet azzal, hogy az ipari jogalkotók ezt referenciaként fogják majd használni. Azt gondolom, hogy konkrétabbnak kéne és erőteljesebben kéne fog, fogalmazni az ambíciókat, illetően a 2015 talán túl korai dátumot, nem lehet ezeket a célokat megvalósítani. Ne legyünk önelégültek, Az információs és kommunikációs technológiában, ha fel akarunk zárkózni, akkor sokkal gyorsabbaknak kell lennünk. Köszönöm szépen. Most minden árnyékjelentés tevőnek megadtuk már a szót. Mindenki, ha mindenki 6-7 percig beszél, akkor nem jutunk a anyag végéhez. Mindenki maximum két percet kaphat, hiszen van még egy napi rendi pontunk. Dika asszony, Kavajó úr, és utána folytatjuk. Dika Dika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Figurédó asszony, mint Shadow ugyancsak szót kéne, hogy kapjon. Talán neki kéne megadni először a szót, nem? Hiszen ő a Shadow. Nyilvánvalóan, köszönöm az előzékenységet, akkor nyilván Figurédó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. próbálok rövid lenni, és lényegre törő. Három dologról szeretnék konkrétan beszélni. Nagyon sok okos dolgot hallottam már a kollégáktól. Szerintem kollégánk jelentése több szempontból kiegyensúlyozott, de véleményem szerint a javaslatokat még lehetne finomítani. Alapvetően jók ezek a javaslatok, de fontos lenne elkerülni azt, hogy ismételten kirekesszünk embereket, hogy a digitális szakadékot növeljük. Jelenleg is ezek a negatív folyamatok folytatódnak, ezért is lenne fontos az, hogy az európai szegénység évében ezt a kérdést mindenki számára nyilvánvalóvá tegyük, illetve hát hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos gyorsan előrelépni. De remélem, hogy a sebesség nem a kirekesztés hogy a sebesség nem azt a hatást éri el, hogy döbelket rekesztünk ki, hogy bizonyos társadalmi rétegek még jobban megszenvedik ezt, nagyon sokan nem férnek hozzá az internethez. Mindez sokat tehet azért, hogy az európai, mindez sokat te, tehet azért, hogy a, az európai lakosságot segítsük a digitális fejlesztés vagy fejlődés a társadalmi és szakmai fejlődést is szolgálhatja, gondolok itt például a fogyatékkal élőkre. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha állami befektetések is történnének ebben a témában. Aztán a szolidaritás elvét sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen erre lenne szükség ahhoz, hogy a jelenlegi különbségeket csökkentsük, illetve hogy elkerüljük, hogy ezek a különbségek elmélyüljenek. Pilar de Castillo asszony, del Castillo asszony utal ugyanezekre a kérdésekre, de jobban kéne ezeket hangsúlyozni, figyelmeztetni kéne az embereket arra, hogy mi történik, ha nem így járunk el. Ha nem, ha nem így járunk el, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy azon kapjuk magunkat, hogy 2015-ben csak 2015-re csak rosszabbodott a helyzet, még nagyobb a különbség az régiók, az emberek, a tagállamok között, aztán a magánélet védelme. A kollégák ezt is fölvetették már. Harmadik téma a kiberkriminalitás, vagy kiberbűnözés. Itt is nagyon óvatosnak kell lennünk. Főleg olyan kérdésekben merül ez föl, olyan szolgáltatásoknál, melyek internet által támogatottak. Oda kéne figyelni arra, hogy senki nem maradjon ki ebből a körből sem, a kis és középvállalkozások sem, a mini vállalkozások sem, a fogyasztók. Ahogy arra már korábban utaltam, a társadalom bizonyos rétegei, a szegényebbek, rászorulók, az idősek, nehezen tudnak hozzáférni mindazon potenciális gazdagsághoz, amit a digitális menetrend létrehozhat. Tehát legyünk óvatosak, ne rosszabbítsuk a helyzetet. Módosításokkal is éltem ezzel kapcsolatban. Most kapsz Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni az előadónak, és szeretném, hogyha egy kicsit odafigyelnénk, arra, amit ő elmondott a 2010-es cselekvési terv kapcsán, hogy miért nem értünk el konkrétan bizonyos célokat. Tudjuk például, hogy az Európai Újjáépítési Terv 1 milliárd eurót szán arra, hogy 100%-os legyen a széles sávú lefedettség az EU-ban, erre tehát már van pénz, és használjuk föl ezt a pénzt 2015-ig, amit 2010-ig nem sikerült felhasználni. Aztán az elektromos kormányzás, adminisztráció is egy fontos kulcspont. Jó lenne javítani a közhivatalok, közhatóságok és a magánszemélyek kommunikációját. Sok eredmény született ezen a területen. Ugye lehet elektronikusan fizetni, bizonyos szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe lehet venni elektronikus úton. Tájáni biztos elkötelezett volt ezek fejlesztése mellett, az elektromos számladás lehetővé tétele mellett is, de a szolgáltatás irányelvre való tekintettel azt kell leszögeznünk, hogy 2010 után minden, elektron, minden európai szolgáltató képes legyen elektromos számlát adni. Még mindig sok tagállamban jogi akadályok vannak, az ügy hát, ez háttal tartja, például Portugáliában is. Például nem vehet részt egy portugál cég egy francia kiíráson, és nem telepedhet le Franciaországban minden gond nélkül. Tehát igenis van még itt tennivaló. Harmadsorban pedig arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen felhasználásokra van szükség, hol, mely ágazatokban van szükség digitalizációra. Az energia ágazatban például az okos, intelligens épület, vagy a, az még jobban automatizált közlekedés, vagy a édesvizeken történő hajózás területén, sok-sok területen lehetne még a tagállamoknak együttműködniük és közös digitális megoldásokat találniuk. Az ICT millió területén használható az életnek, ideértve például a biztonságot, a kritikus adatokkal feltöltött számítógépes rendszerek védelmét is meg kell oldani. Egyre több kritikus adat tárlódik a gépeken, és ahhoz, hogy a fogyasztóknak, a polgároknak bizalma legyen ezekhez a rendszerekhez, azokhoz nagyon oda kell figyelni, hogy az adatok hitelessége, védelme százszázalékos legyen. Ide tartozik például az elektromos aláírás kérdése is. Elnök, megadom a szót a következő felszólalónknak. Köszönöm Pilárnak az előadást és az iratszöveget. Egy témát szeretnék csak hangsúlyozni, a kompetencia kérdés. Számomra két kompetencia létezik, az általános kompetencia és a speciális szakértelem. Mindenki használja ezeket az IT eszközöket, de csak kevesen képesek fejleszteni őket. Európában sokkal több számítógépes mérnökre, fejlesztőre lenne szükség. Sok fiatal ö, rendelkezik a képzettséggel, hogy ezen a területen ehhez eszkedjen, és még sincs munkája. Tehát itt egy munkahelyteremtési intézkedésre is szükség van, sokkal több diákot, tehetséges fiatalt kéne az ágazatba vonzani. Az okok között talán ott van az is, hogy a matematika és fizika sajnos nem kedvelt tantárgyak az iskolákban, és nem teljesítenek az európai fiatalok ezeken területeken elég jól, ezt is valahogy ösztönözni kéne, másodszorban pedig az egyetemi fiatalok körében egyre nagyobb a nők aránya, és kevés nő fiatal diák lány választja a számítógépes szakmát. Túlzottan elférfiasodott ez a szakma. Ugyanakkor mondom, vannak jó szakemberek, de főleg külföldön, kínaiak, indiaiak, kaliforniaiak, és a tagállamokban még mindig nagyon sok korlátja van ezen kiváló tehetségek alkalmazásának. Nem tesszük könnyűvé a külföldi tehetségek működését Európában. Itt további könnyítésekre lenne szükség, hogy beáramolhasson a know-how Európába jól képzett fejeket ingyen meg lehet kapni, ha beengedjük őket. És ez generálna több kutatást, a kutatás és a gazdaság között több kapcsolatot, és a tudományos szférával is. Ezeket az aspektusokat gondoltam kiemelni, és szeretném őket újra látni a jelentésben. Köszönöm, Weber úr kap szót. Hát mondjam el már így belépőként, hogy kitűnően kezeli a jelentéstevőnk ezt a témát, de ugyanakkor e- szerintem ennek a parlamenti ciklusnak ez a legfontosabb témája. Nem arról beszélünk, hogy nem arról van szó, hogy az ipari társadalom új korszakába ér, nem, ez egy forradalom, digitális forradalom. Olyan jelentésségű ez, mint mondjuk a könyvnyomtatás feltalálása. Munka, módszerünk, gondolkodásmódunk, életmódunk mind-mind megváltozik majd a forradalom hatására, mégpedig nagyon gyorsan történik mindez. Az EU-ban nagyon fontos az EU szempontjából, vagy jövőjének szempontjából, hogy lépést tudjunk tartani ezekkel a fejleményekkel. Megköszönöm Pilár asszonynak ezt a megközelítést, és Lambert úr elmondta, hogy már most is már mo még most sem ö, most sem mi vagyunk vezető szerepben, próbáljuk utolérni a, ö, az Egyesült Államokat és másokat. Egyre nagyobb a távolság közöttünk és versenytársaink között. Szerintem kiváló Pilar del Castillo asszony megközelítése lenne. Egy-két részletes meglátása, mert most nincs idő, van még azért alkalmunk arra, hogy erről beszéljünk. A 19-es cikkel kapcsolatban, amely arról szól, hogy a szellemi öm, tulajdonjogokat, a termékeket a szellemi tulajdonmunkkal mit kezdjünk a kalóztermekkel, mit kezdjünk. De szerintem elég furcsa, hogy a 112-es cikk, tehát a szerződés 119-es cikkét használja fel jogalapnak. Talán nem ez a legmegfelelőbb. Szerintem talán a szubszidiaritás jegyében az érintett felekkel kéne konzultációt végezni, tehát hogy jogilag se legyen támadható, ez, ez lenne a meglátásom, copyright és egyéb szerzői jog, szellemi tulajdonosok egyéb, tulajdonjog egyéb kérdésekben. A következő generáció már magáinak vallja az új technológiákat, úgyhogy mindenképpen föl kell gyorsítani az iskolák felszerelését, stb. stb. Franciaország és Skandinávia élen jár, hiszen amikor középiskolába kerül egy diák, automatikusan kapnak egy laptopot. Tehát ugyanazt kéne tenni a laptopokkal, mint korábban a könyvekkel. Reményüket hát az új generáció kezébe helyezzük. Hol következik? Köszönöm szépen. Két egész rövid észrevételem lenne. Először is a Valen asszony által mondottakat támogatná. Ne felejtsük el azt, hogy a versenyt csak szabályok által védhetjük, segíthetjük elő. Azt szeretnénk, hogyha egy versenyképes, nyílt piac, telekompiac jönne létre, ez biztosítja azt, hogy alacsonyak legyenek ez biztosíthatja azt, hogy alacsonyak legyenek az árak, hogy hozzá lehessen férni a piachoz. Hogyha nincsenek meg a szabályok, akkor a már piacon jelenlévő felek megtartják domináns pozíciójukat, ezt ne felejtsük el. A másik dolog, egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a Telekom csomagot nem szabad újra megnyitni. arra kéne most koncentrálni, hogy ez lehető leggyorsabban megvalósuljon, és nemzeti szinten is működőképes legyen. A funkcionális szétválasztás már nagyon sok tagállamban bevált, a verseny elősegítése érdekében alkalmazzák ezt. Tehát ne nyissunk ki újra semmit, hanem haladjunk előre a megszokott úton. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hallottuk a parlament elképzeléseit, a bizottság képviselőjének, Szenti úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a vita nagyon időszerű, a saját belső vitáink tükrében is. Mm mint ahogy tudják, a bizottság definiálni fogja a javaslatait, illetve a digitális agendához a hozzáállását, viszont addig ezt nem teszi meg, amíg nem kapja meg az Európai Parlament véleményét, illetve a tanács inputját. Önök elfogadják a saját jelentésüket márciusban, utána áprilisban fontos találkozó lesz, amelyet a spanyol elnökség Granadában szervez, és a miniszterek ugyanezt a témát fogják megvitatni, és kidolgozzák az önvezetben a stratégiát. És április végre megkapjuk a, a parlament és a tanács véleményét, és addigra elkészítjük a mi elképzeléseinket. Egyenőre hangsúlyozni szeretném azt, hogy köszönöm szépen a hozzászólásokat, és fel szeretném használni ezt az alkalmat arra, hogy személyes megjegyzésémet megosztam a dokumentummal kapcsolatban, de kezdő asszony anyagáról van szó. Hangsúlyozni szeretném a két kihívást, amelynek eleget kell tenni a tevőnek, és a felszólásokból ez több helyen ki is derült. Milyen típusú anyag elkészítése, illetve a tanács bizottság dokumentumának elkészítése. Emögött az a cél áll, hogy üzenetet szeretnénk küldeni a politikai világnak arról, hogy szükség van cselekedni, befektetni egy sokkal eltökéltebb módon a digitális technológiákba, és minden előnyt meg kell ragadni az, ezen technológiából származó előny. Az a nehéz, hogy megmagyarázzuk, hogy most miért fontosabb ez a téma, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen az információs technológiákról szóló vita már régóta fenn áll. Lambrecht úr ezekre felhívta a figyelmet. Van egy első kihívás, és a dokumentum ezzel foglalkozik. Van egy másik kihívás is, ez pedig a következő. Hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy mit kell tenni, amikor egy helyzetben objektív módon nagyon sok területen szükség van a beavatkozásra. Nagyon sok területen, sok területet meg lehet említeni egy politikai vitában, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor 50-60-70 egyes egyéni területen kell fellépni, de a politikai vitában gyorsan kell az üzenetet közvetíteni, és nem könnyű ezeket röviden összefoglalni. Én úgy érzem, hogy Del Castillo asszony remek munkát végzett, és megpróbálja ezt a témát logikus módon megfogni. Bizonyos oszlopokra támaszkodik, néhány felszólalás, néhány parlamenti képviselő azt kérte, hogy tartalmazzon többet az anyag bizonyos területeken. Gondolkozzunk el arról az anyagról, amelyet Madridban fogadtak el januárban az ipar szereplői. Az ipar javaslatot készített arra vonatkozóan, hogy a digitális agenda miből is álljon, és 78 ajánlást fogalmaztak meg, ez pedig felhívja a figyelmet arra, hogy ez az ügy milyen bonyolult. Del Castillo asszony egy olyan megközelítést választott, logikus, megfogalmazza az általános cél, természetesen, amikor az információs és kommunikációs technológiáról beszélünk, akkor a kommunikációs aspektus sem, sem szabad figyelmen kívül hagyni. Szükség van a hálózat fejlesztésére, amint ezekkel rendelkezünk, és a technológiákkal, akkor következnek a készségek és a kompetenciák, és utána Következik még számos más ügy, amivel szintén foglalkozni kell, a technológiák felhasználása, a bizalom, az adatvédelem, és nagyon sok terület van, a belső piac, az információs és kommunikációs technológiák, megmutatják azt, hogy milyen hiányosságok vannak még a belső piacon. Az információs és kommunikációs technológiák határokat bontanak le, és tisztában vagyunk azokkal az akadályokkal, például ami a felületeket illeti, a kutatást a belső piacon, illetve azt a hozzájárulást, amit az információs és kommunikációs technológia fenntartható fejlődéshez és az energiahatékonysághoz tehet. Ezek olyan területek, amelyeken előrelépésre van szükség, nem térek ki az egyes aspektusokra, amelyeket a megjegyzésekkel illettek, egy pontot engedjek meg, hogy kiragadjak, és számos képviselők is tért erre. Ezt a jelentést és a digitális agendát és az ezzel kapcsolatos kezdeményezést nem lehet arra felhasználni, hogy a szabályozási keretről újra megnyissuk a vitát arról a keretről, amelyben megállapodtunk a hálózatok fejlesztésénél. Azt gondolom, hogy ez nem csak hogy nyilvánvaló, intézményi szempontból, de úgy érzem, hogy fontos hangsúlyozni mindezt, hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a hálózatok fejlesztésével szembe kell néznünk, ez sokkal lassabb, mint amennyire mi ezt szeretnénk. Van egy űr a befektetések költségei és a visszatérülés között, amelyre a vállalatok számíthatnak ezen beruházásokból. A közszféra, a tagországok nagyon sok mindent tehetnek, annak érdekében, hogy ennek a beruházásnak a költségeit csökkentsék és elősegítsék ezt a beruházást. Jelenleg az üzenet, amit küldenünk kell általában, a korlátozási keretet finomra hangoltuk, ezt a vitát le lehet zárni. Ezzel a szabályozási kerettel kell élnünk az elkövetkezendő ére, eh, években. Nagyon sok országnak csökkentenie kell a költségeket, amelyek ezekkel a beruházásokkal járnak. Példát kell venni a befektetések kapcsán más tagországokról is, és erre kell a hangsúlyt fektetni Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm szépen. Rozek Szirdász kap utoljára szót. Köszönöm, elnök úr. Csak lezárnám, összefoglalnám a vitát. Nem akarom itt újra kezdeni a dolgokat. Szeretném mindenkinek megköszönni az észrevételeket, gondolatokat, a szakértők szakértője szakértőjének, az általunk tisztelt Szánti úrnak a véleményét is megköszönöm. Két dolgot mondanék. Először is szerintem gyakorlatilag egyetértünk a legtöbb dologban. Ez örvendetes. És nagyon jó az, hogy már nem kell ismételten ennek az ágazat, ezen ágazatot illető jogszabályok átvizsgálásáról beszélnünk. Ez megtörtént már az elmúlt években, hosszú volt az időszak, és jó lenne, hogyha a bizottságnak, hogyha a bizottság konzekvensen lépne, jó lenne, ha a bizottság konzekvensen lépne fel a telekom piacon. Persze más piacokon is. Ez nagyon fontos a digitális menetrend kialakításánál. Kolaszánti úr utolsó szavait szavaiért különösen hálás vagyok. talán egyetlen negatív hozzászólást hallottam, de ami, a, ami ennek a jelentésnek a hatáját illeti, azt hiszem mindenki pozitív volt. Kolaszanti úr is azt, azt mondta, hogy a telekom csomagot ne nyissuk meg, újra valósítsuk ezt meg. Aztán Lamberts úrnak is válaszolnék, nagyon érdekes dolgokat hallottam tőle, és teljes mértékben egyetértek vele. És ezt szerintem, ez szerintem kiderül már a dokumentumból. Tehát az ipar véleménye globális szempontból is fontos, az is szerepel itt a dokumentumban. Az IKT szakpolitikai vonulatról beszélek, tehát arról, hogy jelenleg a Telekom vagy IKT ágazat mennyibe tud eljutni a teljes, az összes iparágba. Beszéljünk akár igazságról, akár nehéziparról, vagy bármilyen, vagy energetikáról, mennyire tud az IKT ide eljutni? Egy egész fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel a jelentésben. Tehát, hogy pontosan hogy kapcsolódik a teljes ö, iparhoz, vagy gazdasághoz a, az IKT, az információs ö, és kommunikációs technológiák, e-health, stb. Illetve hogyan lehet azt elérni, hogy a hogy a kormányok is egyre digitálisabbak legyenek. Aztán hogyan lehet elérni, hogy létezzen egy digitális fogyasztói karta? Száz százalékig egyetértek önnel, Lamberts úr. Nyilván. Mindent lehet még fokozni, javítani, tökéletesíteni, belegyűjteni módosításokat, de önnel teljes mértékben egyetértek, és ezt próbáltam is kinyilvánítani, vagy megnyilvánítom itt a, a szövegben. Még egy utolsó kérdést, az európai szerzőjogi kérdés, tehát hogy legyen egyetlen egységes ö, jogszabály erről. Nos, ez egy rendkívül bonyolult probléma, tudván, hogy a szerzői jog mire vonatkozik, az audiovizuális, az irodalmi produktumok piaca. Ezzel kapcsolatban egy elméleti ellenvetésem, sőt. Viszont ezen kérdésben mindenképpen neki kell mélyíteni ismeretünk, ismeretünket, tanácsadókra van szükségünk. Nem szabad, hogy marginalizálódjon ez a téma, még időszakosan sem, tehát tanulmányozzuk ezt. Erről is szóltam a jelentésben. Nyilván még meg lehet változtatni a konkrét megfogalmazást, de általánosságban ezt próbáltam elérni. Még egyszer köszönet mindenkinek. Nagyon sokat tanultam ebből az eszmecseréből. Következő fázis pedig, vagy a következő lépés, hogy beterjesszék a képviselők a módosításokat. Köszönöm szépen, ezzel azt a napi rendi pontot letudtuk. Február 11-én, 12-ig lehet benyújtani a módosító javaslatokat. rátérünk a következő napi rendi pontra. Sajnálom, hogy csak 15 percünk maradt rá. Elnézést kérek a kollégáktól. Tisztáznunk kéne egyébként, hogy hogyan lehetne azt megoldani itt hosszú távon, hogy mindenkinek ugyanannyi ideje legyen a felszólásra, és az utolsó témák ne kerüljenek háttérbe. Angelis kolléga az előadó, ő kapja meg elsőként a szót. Angelis úr. Köszönöm szépen. Hát igen. Visszuk meg a levét ennek a késlekedésnek. A mostani témánk a kereskedelmi ügyetekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés. Az Európai Bizottság 2009 áprilisában terjesztette be ezt az átdolgozási javaslatot. Ez rendkívül fontos lépés lenne a kis- és középvállalkozások számára, ez az úgynevezett Small Business Act. Mielőtt a, tar- a tartalomra, lényegre térnék, hadd mondjam el azt, hogy átdolgozásról van szó. A 35 per 2000-es irányelv átdolgozásáról van szó. Ez ugyan hatályba lépett, de gyakorlatilag nem töltötte be a, a, célok, a célját, a hozzáfűzött reményeket. Számokról, adatokról számol, nem számolnék be, mert ezt a december ülésen már megtettük. azzal kapcsolatos számokra, adatokról van szó, hogy hogyan nyilvánulnak meg ezek a késedelmes fizetések Európában. A gond nagyon sokakat érint, főleg a kis és középvállalkozások szempontjából komoly gond az. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Kérem szépen, aki be- beszélgetni kíván, az fáradjon ki. Köszönjük. Tessék, D'Angelis úr. Tehát a válság azt gondolom, hogy, hogy a válság hatására még nagyobb gondot jelent a késedelmes fizetés, a kis és középvállalkozások akár a csőd célére is kerülhetnek, és ez a foglalkoztatási szempontból sem lényegtelen. Tehát egyértelműen szükség van ezen intézkedésre, energetikusan kell, vagy energikusan kell föllépni, Mint említettem, a vállalkozások nagyon megérzik ezt a gondot, bőrükön érzik ezt, és a válság sem segít a helyzeten. A bizottságnak a bizottsági javaslatot négy pontban foglalnám össze. Első pont, a magánszemélyek közötti tranzakciók. Szerződéses viszonyban állnak ezek a magánszemélyek, tehát a szerződés szól arról is, hogy milyen határidő kérvényesek fizetések esetében az irányelv szerint 30 nap. Aztán a második pont magánszemélyek, illetve közigazgatás közötti késedelmes fizetések, itt is 30 nap a határidő. Nos, ezzel kapcsolatban a, ez az átdolgozás komoly derogációkat is tartalmaz, hát ezen el kéne gondolkozni, illetve megfogalmazza azt is, hogy egy 5%-os büntetést kéne fizetnie a késedelmes fizetésnek. Aztán a különböző késedelmi kamatokról szól a harmadik rész, a negyedik rész, vagy a negyedik pont pedig a büntetések behajtásáról. Ennek az irányelvnek a egyéb cikkei leginkább az átláthatóságról szólnak, de ezek már benne voltak a korábbi változatban is. A meghatározások alkalmazásáról is szó van. Decemberi ülésünkön beszéltünk már erről, nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk akkor. Nos, most szeretnék pontról pontról átmenni azon, hogy hogyan vélekedem a kérdésről. Koncentrálnék azon kérdések, kérdésekre, amelyek akkor még nyitottak voltak. Weiler asszonynal a kérdés jelentős tevéjében nagyon sokszor találkoztam, leültük, megbeszéltük ezt a kérdést, illetve a belső piaci bizottságban is sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és a nemzeti parlamentek szerepét se felejtsük el, hiszen a 27 tagállamot is így vagy úgy érinti ez a kérdést. Nyilvánvaló, hogy ezt az átdolgozást, ezt az irányelv tervezetet sürgősséggel kell e, kezelni, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy megoldják ezt a problémát. Elfogadhatónak tartom a javaslatot, bár néhány tartalmi változtatásra szükség lenne. Normatív biztonságra van szükség, hiszen el kell kerülni a különböző derogációkat, ezek már a 35 per 2000, 2000-es irányelvben megjelentek, pontosan ezért került sor egyébként az eldolgozásra. Itt is négy pontot szeretnék kiemelni. Ezek fontosak munkák szempontjából. Az egyik a business to business, tehát vállalatok közötti tranzakciók esete. Ez szintén nagyon fontos kérdés. Ugye kérdés, hogy hogyan definiáljuk a határidőket. Sokszor a szerződés nyilatkozik erről, tehát a felek közötti szerződés, de ez túlságosan nagy szabadságot ad. És ez nagyon hátrányos hatással van a kis vállalatokra, nehezen tudnak ezzel megbirkózni. Ezért is javaslom azt, hogy 60 napban szabjuk meg a magánszemélyek közötti határidőt. Aztán második dolog, a közigazgatások magánszemélyek, illetve közigazgatás közötti fizetés. Itt is itt 30 napban szabná meg a határidőt, illetve derogáció kérdése. Szerintem egyetlen, deriga, egyetlen féle derogációra lenne szükség, hogyha ez valóban szükséges, de ez a, ezen derogáció sem engedheti meg, hogy 60 napon túl történjen meg a fizetés. Igaz ez nem csak a közigazgatásra, hanem az egyéb közhasznú vállalkozásokra, a tömegközlekedésre, energiavállalatokra, stb. stb. Aztán nagyon fontos az is, hogy automatikusak legyenek a büntetésre vonatkozó szabályok. Utolsó kérdés, tájékoztatás. Szerintem ez is rendkívül fontos része ennek a kérdésnek. Ez a késedelmi fizet, késedelmes fizetésekkel foglalkozó irányelv értelmetlen a tájékoztatás nélkül, tehát anélkül, hogy a kárvallottak ne ismernék jogaikat. Mindenképpen figyelemmel kell kísérni tehát azt, hogy a vállalatok tudatában van ennek, vannak -e ennek az irányelvnek, el kell ezt jutatni hozzájuk. Végezetül, elnök úr, hadd mondjam el, hogy egy bizonyos dologgal nem foglalkozik az irányelv, nem elég konkrét, és hát tudjuk, hogy az ötös cikk még egyértelműen eh, javítható, itt ugye arról van szó, hogy egy általány fizetése, tehát egy 5 os kamat vagy bírság fizetésével lehetne megoldani a késedelmes fizetést, tehát a kárvallottat ennyivel, kárvallott kárjait ennyiben enyíthet, enyíthetnénk. Ez szerintem elég furcsa határ, ez az 5 százalék. Ezen már sokat gondolkoztam, ezt mindenképpen újra meg kéne vizsgálni. Tehát az 5%-os határ szerintem túlságosan magas, át kéne ezt gondolni, le kéne csökkenteni ezt a, ezt a plafont, illetve a magánszemélyek közötti transz, tranzakciókra is ki kéne ezt terjeszteni. A késedelmes fizetés nem csak a közfélában tapasztalható, hanem magánszemélyek között is. Most meghallgatom az önök véleményét, és utána természetesen majd megpróbálom az észrevételeket bevonni a jelentés tervezetbe. Megköszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és gondolom még további munkaülésekre is sor kerül, ha szükséges, akár kompromisszumos módosítások kidolgozásában is együttműködhetünk. Köszönöm a munkájukat, köszönöm a szót. Thank you. Köszönöm. Roda úr nevében beszélek, ő az árnyék jelentéstevője a témának. Általában támogatjuk a jelentéstevő vázlatát. Azt gondolom nagyon fontos tisztázásokat nyújt, illetve a fontos feltételek erősítését és precíziálását egyetértünk a módosításokban, amelyek a kis és középvállalkozások erősítésére irányul, a business-to-business kapcsolatokban. A nagyobb kereskedelmi partnerek visszaélnek a pozícióikkal, és kedvezőtlen fizetési feltételeket támasztanak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy szükség van biztosítani a szerződésbeli feltételeket, és fontos megoldást találni illetve egy olyan megoldást találni, amely a különböző ellentéteket összhangba tudja, illetve érdekeket összhangba tudja hozni. Visszamenőleg a nagyvállalkozásokat meg kell akadályozni abban, hogy a fizetési feltételeket megváltoztassák. Az eredeti szerződés kidolgozásakor Fontos, hogy legyenek olyan feltételek, amelyeket majd az irányelv is tartalmaz, és a fizetési feltételeket rögzíti. Végezetül pedig meg szeretném említeni azt, hogy egyetértünk a üzletek, illetve vállalkozások és a kormány közötti kapcsolatok erősítését illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm. Benson úrnak adom meg, az árnyék jelentéstevőnek a szót parancsoljon. Ordføreren for et stort arbejde med det her forslag. Köszönöm, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani azért a jó munkáért, amit végeztünk, egy nagyon fontos témáról van szó. Hétfőn a válság bizottságban egy ülést tartottunk, és mindenki arról beszélt, hogy a jelenlegi válságban nagy probléma az, hogy a fizetések ilyen későn valósulnak meg. És hogyha az ember elolvassa az indoklást, akkor én utalnék arra, hogy a közszféra és a magánszféra között nagyon közötti fizetéseknél jelentős problémák vannak, a vállalkozások néha olyan feltételeknek kell megfelelnünk a szerződésekben, amelyeket a nehéz gazdasági feltételek miatt kénytelenek elfogadni. A kicsiket a nagyok nagyon gyakran nyomás alá helyezik, és ebben a hitelválságban, ahol a bankok a fizetőképességüket erősíteni, erősítik, a kis és középvállalkozó vállalkozásokat gyakran nyakon csípik, és ők nem uh, mernek védekezni. A magáncégek között vannak bizonyos szabályozások a tranzakcióknál, és a magán, illetve állami szféra közötti átutalásoknál más szabályok vannak életben. Lehet, hogy ugyanazokat a szabályozásokat lehetne érvénybe lépetni, a vállalkozások között, mint a vállalkozás és a közszféra között. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt az irányelvet megvalósítsuk, hiszen hogyha a régi irányelvet megvizsgáljuk, akkor egyértelművé válik az, hogy az nem működött, és jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a kis és középvállalkozások, amelyek az európai gazdaság gerincét képezik, őket a nagyok olyan mértékben nyomásra helyezik, hogy megnehezítik a munkájukat. Örülök annak, hogy lesz meg egy informális egyeztetés erről a témáról. Ezeket a szabályozásokat a kis és középvállalkozások érdekében kell hatályba léptetni, ez óriási probléma, és nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát a vita arról, hogy mit jelentsen a magánellátás, illetve a közellátás, mi a helyzet a magán és állami nyugdíjas otthonokkal. Ezek egymással összekapcsolódnak, és nem biztos, hogy itt feltétlenül különbséget kéne tennünk. Azok a szempontok, amelyeket a módosító indítványok egyértelműsítenek, úgy érzem, hogy a megfelelő irányba mutatnak, és nem kéne különbséget tenni a között, hogy magánvállalkozásokról vagy közvállalkozásokról van ez szó. Köszönöm szépen, örülök a vitának. Köszönöm szépen, Bütikófer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Közvetlenül szeretnék csatlakozni az előttem szóló utolsó megjegyzéséhez. A mi véleményünk is az, hogy figyelni kell arra, hogy azok a követelmények, amelyeket a közszolgáltatókkal és magáncégekkel szemben támasztunk, koherensek legyenek. Mert egyébként a piac szétesése, diszkrimináció ö, alakulhat ki, piaci torzulás, ezért a szerződéses magáncégeket és a közcégeket egyformán kell kezelni, még konkrétumban az Európai Unió intézményei nek a feladata az, hogy az ő rájuk vonatkozó szabályozás is teljes körül legyen. Nem látom pontosan, hogy a maximálisan 30 napos határidő kielégítő-e jól megfontoltuk-e ezt, mert nem csak arról van szó, hogy a kis és középvállalkozások érdekeit figyelembe vegyük, hanem arról is, hogy az állam érdekeit is figyelembe vegyük. És szerintem 60 napban is lehetne gondolkodni, ez egy kiegyensúlyozottabb határidő lenne. Ódi kolléga kíván szólni. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak, és örülök annak, hogy a kis és középvállalkozásokra hegyezte ki a szöveget. Egyetértek ugyanakkor azzal is, amit Bütikov úr mondott, az Európai Unióra is vonatkoznia kell a szabályoknak, ugyanis a bizottság ö, tartozik a kutatóhelyeknek, és ezt nem lehet még átutalni ezt a hiányt, mert a szék kritikát gyakorolt a kutatási program végrehajtásával kapcsolatban. Ez a mi saját hibánk. Nem tudom egyébként, hogy ez az egész miért korlátozódik a pénzügyi tranzakciókra, és miért nem vonatkozik a szabály a hatóságok közötti tranzakciókra is. Ezek egyelőre lefedetlenek automatikus végrehajtási kötelezettséget kéne kiróni ránk is. Az adóhivatalok a nyereségeket automatikusan megadóztatják, de rugalmasságra lenne szükség a tekintetben, hogy a cég, amely követeléseket kénytelen elhalasztani, akkor az automatikus kamatfizetés alól mentesüljön. Fizek rá kiszúrkapszót. kapszót. I would like to... Köszönöm szépen. Én a közvére és a helyi hatóságok viszonyáról szeretnék szólni. A helyi önkormányzatok pénzüket a legtöbb esetben az államtól kapják, de nem úgynevezett business transaction keretében, hanem kötelezettségeik vannak magáncégekkel szemben, és ezeket gyakran nem tudják kifizetni, mert nem kapják meg az államtól az ehhez szükséges pénzt. Ez Európában sok helyen, de az én hazámban mindenképpen így van. Én Aténban polgármester helyettes voltam, és tudom, hogy ez a dolog hogy működik. Az Európai Unió pénzei először az állam kasszába kerülnek, és onnan kerülnek a helyi hatóságokhoz, és ehhez időre van szükség, eljárásokon kell átmenni, és a helyi hatóságok gyakran pénzszűkével küzdenek a saját államuk miatt, és ezért nem lehet őket megbüntetni. Nem ők felelősek azért, hogyha nem fizetik ki a magáncégek felé a számláikat, hogyha nem kapják meg hozzá az állami normatívát. Tehát az állam és a helyi hatóságok közötti kapcsolatot is figyelembe kell venni, különösen olyan országokban, ahol a helyi hatóságok a pénzüket közvetettel az államtól kapják nagy részt. Köszönöm. A bizottság részéről Brickman asszonyt kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadónak én is a munkát. Kiválónak tartom a jelentést, a módosító javaslatok is jó irányba mutatnak. Ezáltal javul az általunk előterjesztett szöveg, és egyre több érdekelt érdeke jobban érvényesül. Ez volt a 2000-es irányelv átdolgozásának fő célja hogy az információs cégek működésére új szabályok vonatkozzanak. A 60 napos javaslattal is egyetértek az automatikus végrehajtással kapcsolatban elhangzottakkal is, illetve a késedelmi kamatokkal kapcsolatban elmondottakról. Különösen a víz, energia, közlekedés szolgáltatású kötelezettségű önkormányzatok és cégek tekintetében. Mm pozitívan állunk-e javaslatok elébe. Talán még egy kulcskérdést engedjenek meg, hogy fölvessek. Van egy módosító javaslat, amely jel a bizottság nem tud egyet érteni. A cégek közötti kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos határidőkkel kapcsolatban szerintem nem a kisvállalkozások érdekét szolgálja, hogyha itt harmonizációra törekszünk. Nem akarok még egyszer kitérni rá, de muszáj mégis elmondanom, hogy talán nem mondtam el korábban eléggé világosan, hogy két helyzet adódhat a cégek között. Egyfelől előfordulhat, hogy a kis vállalkozás elmarad a kifizetésekkel a nagy cégekkel szemben, ez is gyakran előfordul. Ez a kis beszállítók esetében gyakran előfordul, akik nagy cégeknek szállítanak be. Erre is oda kell figyelni, de előfordulhat az is, és erre sem foglalkozunk eleget, hogy maga a kis és középméretű vállalkozás, amely más cégtől vásárol, olyan hosszú fizetési határidőt kap, és ezt a eladó cég lehetővé teszi, ami által előnyös helyzetbe hozza a kisvállalkozást más országok kisvállalkozásaival szemben, tehát ezt egységesíteni kellene. Ez nem jó azon kisvállalkozásoknak, akiknél nincs ilyen szerződéses szabadság, azokkal szemben ugye, akik meg hosszú teljesítési határidőkkel dolgoznak. Tehát úgy gondoljuk, hosszú megfontolás, alapos megfontolás után, hogy kell valamilyen határidő, de legyen ez igazságos, és a konkrét határidő ha, akár árthat is a kis cégeknek, illetve hát egymás között versenytorzulást generál a kis cégek között ha ez nem egységes. A jelenlegi gazdasági helyzet a válság miatt ö, különösen nehézé teszi a kis vállalkozások helyzetét, és ezt nem lenne jó még tovább rontani. Tehát ö, aki a Shadow-t képviselte itt, elmondta, hogy kiegyensúlyozottságra törekszünk, szerintem is erre kell törekedni, de ez nem jelenti azt, hogy a fizetési határidőket százszázalékosan harmonizálni lehetne, mert a tagállami helyzetek nagyon különbözőek, és a tagállamokon belül sincsen harmonizáció egy kivételével. Tehát ez, ez a tagállam is, ahol bevállaltak egy ilyen elvet, ott is sok kivételt adnak, különböző ágazatok egyes szégeire tehát bonyolult, és nagyon nehezen egységesíthető ez a dolog. Ezt mindenképpen el akartam még mondani, mert itt nem értünk egyet az előadóval. Köszönöm szépen. A tolmácsokra való tekintettel, akik már 10 perccel tovább dolgoznak, mint ahogy kellett volna nekik. Itt lezárom a felszólulók listáját. Egyetértenek, aki maradtak azzal, hogy lezárom a listát, vagy, vagy akkor angolul szólalnak föl. Köszönöm, elnök úr! Nagyon röviden. Érdekes dolgokat hallottuk, jól alakul a vita december óta is, és a decemberi ülés óta nagyot léptünk előre. Jó irányba haladunk, ez biztos, de nyilván néhány kérdést még el kell mélyíteni. Vannak még nyitott kérdések. Egyébként pedig, ahogy azt már a bemuta- bevezetőben is mondtam, ezekben a kérdésekben, tehát a business to business, business átutalásokban, aztán az 5%-os plafonnal kapcsolatban, a közgazgatás és magán emberek között, vagy magánszemélyek közötti ügyletekben még mindig nyitott a kérdés, erről még beszélni kell, illetve arról is, hogy milyen szerződéses feltételeknek kell teljesülni magánszemélyek között. Ennyit akartam mondani. Egyetértek azzal, hogy ez a, ennek az átdolgozásnak a célja, hogy segítsük a kis és középvállalkozásokat, ők az európai gazdaság gerincét alkotják. Úgyhogy úgy kéne valahogy alakítani ezt, az, ezt a ö, irányelv átdolgozás, hogy az jó legyen a KKV-knek, mert az eredeti ez. A célt nem tudta szolgálni, nem váltotta be ezt a célkitűzést. Nagyon komoly a gond, nagyon sok KKV küzd ezzel, ez is elképzelhető, hogy csődbe kerülnek, és így munkahelyek vesznek el. Aztán harmonizáció kérdésével meg a business-to-business kereskedelmi ügyletekben is mindenképpen figyeljünk oda a KKV-kre. Ez az ő gondjuk. Valós probléma. Nyilván a közigazgatással sincs minden rendben, de azért a nagyvállalatok, nagyvállalatok is ludasok bizonyos dolgokban. Beszéljünk még erről, jó úton haladunk. A fő irányvonal pedig az, hogy a KKV-ket segítsük, hogy segítsük őket a fejlesztésben és a munkahelyteremtésben. 16-a 12 óráig lehet módosítókat benyújtani. Köszönöm.